Uh, Kedves kollégák, hagyjaim és uraim! Folytassuk akkor a munkát. 22-es napi rendi ponttal. A Törökország és az EU közötti Vámunió keretében a szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos török perspektíva. Különös tekintettel a transatlanti kereskedelmi és befektetési partnerségre azaz a TTIP-re. Mai vendégünk Murat Japicsi úr, aki Törökország gazdasági minisztériumának Európai Uniós ügyeket felelős főigazgatója. Figyelmet szeretnék kérni a titkárságtól is, mondja az elnök úr. Japicsi úr tehát Törökország gazdasági Elnézést, mondja az elnök úr, nem szeretem, hogyha itt a munka közben beszélgetnek egymással. Kérem, fejezzék be. Tehát Japicsi úr, Törökország gazdasági minisztériumának Európai Uniós ügyeket felelős főigazgatója. Üdvözlöm Önt itt körünkben. Köszönjük, hogy eljött hozzánk, és megosztja velünk Törökország meglátásait, perspektíváját a Vámunióval kapcsolatban. A Törökország és az Európai Unió közötti Vámunióról beszélek, főként arra vonatkozóan, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások milyen kihatással vannak Törökországra. A Vámunió termékek szabad mozgását biztosítják az Európai Unió és Törökország között. a szabadkereskedelmi megállapodás keretében. Tehát bármilyen Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodás közvetlen kihatással lesz Törökországra. Törökországot ezért nagyon foglalkoztatja annak biztosítása, hogy ugyanolyan hozzáférést kapjon a harmadik országokhoz, amelyekkel mi magunk is tárgyalásokat folytatunk. Ezek Törökország és az adott ország közötti közvetlen tárgyalásokon keresztül valósul meg, és ez természetesen vonatkozik az Egyesült Államokra, a szak bizottságunk, illetve a parlament minden bizonyal támogatni fogja Törökországot azon vállalkozásában, hogy tárgyalásokat folytasson az Egyesült Államokkal. Természetesen nem kényszeríthetjük semmire az Egyesült Államokat, de igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy partnereinkkel tárgyalásokat folytathasson Törökország. Kezdjük akkor a mai vitát. Meg fogjuk adni most először is a vendégünknek a szót, ezután pedig meghallgatjuk az Európai Bizottságot, és megnyitjuk a vita lehetőségét a szakbizottság tagjai számára. Japici úr, üdvözlöm Önt, Öné a szó. Körülbelül 15 percet tudok Önnek biztosítani, hát legyen 20 perc mondjuk. Hogy elegendő időnk legyen arra, hogy utána a vitát lefolytathassuk. Parancsoljon öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, ezt a bevezetést. Jó napot kívánok mindenkinek. Elnök úr, tisztelt képviselők, először is hálámat szeretném kifejezni a szakbizottság számára, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy az EU és Törökország közötti vámunióról szóljunk sajnálatos módon nagyon sok előrelépés nem történt ezen a területen. Szeretném ellenvetésemet kifejezni az Európai Bizottság számára, hogy hogyan kezelték a tárgyalásokat. Azt is észrevételeztük, hogy igyekeznek minden tőlünk, tőlük telhetőt megtenni, hogy segítsenek nekünk, de ez a TTIP után meglehetősen elfogadhatatlanná vált a helyzet. Egy rendszer szerű megoldást kívánunk találni a jelenlegi helyzetre. Előadásom során öt fő résszel fogok foglalkozni. Először is szeretném a hátteret ismertetni, és a lehetséges megoldásokkal foglalkozni. Remélem, hogy így a helyzettel is közelebb ismertségbe kerülnek, és szeretném majd a támogatásukat is kérni, hogy valamilyen megoldást találjunk. Azzal kezdeném, hogy a Törökország és az EU társulási kapcsolataival foglalkozunk. Minden bizonyal önök is tudnak ennek az elemeiről. 1959-ben Törökország az EGK-hoz kíván csatlakozni, ez körülbelül 50 évvel ezelőtt történt. A társulási megállapodás először a Vámonióra vonatkozott, és azt ígérték, hogy ezután következik a csatlakozás. 1996-ban jött létre a Vámunió, a csatlakozási tárgyalások pedig 2005-ben kezdődtek meg, de gyakorlatilag meg is szakadtak. A Törökország EU közötti vámunió közös vállalkozásunk, az Európai Unió pillanatnyi kereskedelmi politikája azt kéri Törökországtól, hogy alkalmazza az Európai Unió akiját, és pedig több területen, többek között a verseny területén. A Vám Unió szerkezete aszimmetrikus, és ennek pedig nagy kihatása van a szabadkereskedelmi megállapodásokra. Így Törökország a saját szabadkereskedelmi politikáját az Európai Unióéhoz alkalmazta. Az európai tagállamok esetében lehetőség van arra, hogy a kereskedelmi politikáikat alakítsák, de Törökország köteles az Európai Unió és az EFTA perspektíváját követni. 2006-ban moratórium született, azonban ebben a moratóriumban az Európai Unió nem vette figyelembe a Vám Uniót. Igazából ezzel nem lenne probléma, de az Európai Unió viszont egyéb országokkal szabadkereskedelmi tárgyal sokat folytatott. Tehát a helyzet aszimmetrikus maradt. Igazából semmilyen referencia nincs a Vámunióra ebben a stratégiai dokumentumban. Ismerjük a korábbi szabadkereskedelmi megállapodások hiányosságait is, tehát például Dél-Koreával. 2010-ben született meg a szabadkereskedelmi megállapodás, és 2005-ben Algériával, és ez a negatív tapasztalat az Európai Unióban megmaradt. Azonban ezen tények ellenére az Európai Unió úgy döntött, hogy folytatja a szabadkereskedelmi megállapodások politikáját, de figyelmen kívül hagyta a Vámuniót. Ennek különböző okai is vannak és megállapítható, hogy az Európai Unió nagyon sporadikus szabadkereskedelmi politikát folytatott. Tehát így néz ki a kép. Az Európai Unió kényszeríti szinte a partnereket, hogy elfogadja a saját rendszerét a tárgyalások alatt. Ez azért nem mindig egy könnyű feladat, hogy alkalmazkodjunk a EU-s követelményekhez. És azzal érvelnek, hogy Törökország bármikor elmehet a tárgyalásokról, ha ez nem tetszik neki. Most szeretnék a jelen helyzetről beszélni. Törökország és az Európai Unió is tagja a WTO-nak és a GATT-nak. Tehát Törökországnak és az Európai Uniónak ugyanazokat a szabályokat és ugyanazokat a vámokat kellene alkalmazni a harmadik országokkal szembe, hiszen ez a GATT 24. cikke. Tehát a GATT 24. cikke értelmében kell a vámuniót a VTO rendszer alapján alkalmazni és a vámunióban részvevőknek pedig ugyanazt a vám politikát kell folytatniuk a harmadik országokkal szemben. A szabadkereskedelmi megállapodásokban meglévő különbségek ellenére. a Vámunió szabályait ugyanúgy kellene alkalmazni az Európai Uniónak, mint Törökországnak. Azonban a szabadkereskedelmi megállapodások miatt a kép sokkal bonyolultabb. Törökország és az Európai Uniónak más szabadkereskedelmi megállapodások alapján, FTA-k alapján kellene működni. Miért születnek FTA-k azért, mert nagyon fontos a kereskedelmi politika számára az, hogy legyen szabad kereskedelmi megállapodás. És ez bármelyik országnak, amely részt vesz benne, kölcsönös előnyökkel jel. Tehát itt látjuk a jelen helyzetet, hogy milyen szabadkereskedelmi megállapodások vannak, tehát itt pontosan lehet látni, hogy milyen országokkal szemben, milyen országokban van ez. A középen látjuk azt, hogy mely országokkal folynak tárgyalások, és lent pedig tervezett tárgyalásokat látunk. Tehát Törökországnak is nagyon lényeges ez, hiszen Törökország 18 FTA-ja 273 milliós lakosságot képvisel, 3,5 billió dollár GDP-t és 1,2 billió dollár importpiacot. Tehát látjuk, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások milyen összegeket generálnak. Néhány esetben azonban nagyon nagy eltérések vannak az egyes megállapodások között, van, hogy tíz év nem csak időbeli különbségek vannak, hanem például bal oldalon azt is láthatjuk, hogy mikor kezdődtek a tárgyalások. Ott van, hogy Dél-Afrika és Algéria esetében hamarabb történt ez meg. Ott van Mexikó, itt van, hogy Mexikó mikor kötötte a megállapodást 2000-ben, és mint említettem, Algéria 2005-ben. Tehát Törökország, Mexikó, Dél-Afrika és Algéria után következik. Látjuk a jelenleg zajló tárgyalásokat, Malajzia kivételével, szinte az összes többi országgal elkezdődtek a tárgyalások. Itt említettem eh, Japánt, és látjuk, eh, hogy bizonyos országok még nem teljesítik a tárgyalások megkezdéséhez szükséges feltételeket. És amikor bizonyos országokkal tárgyalások vannak az Európai Unióval, akkor Törökország is elég gyakran tárgyal ezekkel az országokkal már. Tehát mozgó célpontról van szó. Tehát ez pedig azt jelenti, hogy, török, hogy a török exportok hátrányokat szenvednek a harmadik országú piacain. Az Vám Unió belül tisztességtelen versenyhelyzet alakul ki, és az alacsony költségekkel rendelkező országok ennek a győztesei. Nagyon hálásak vagyunk az INTA bizottságnak, mert az INTA bizottság gyakran szóvá teszi ezeket az aránytalanságokat. Azt is látjuk, hogy az Európai Unió legutóbbi dokumentumában, a bizottság elismeri ezt a problémát, és megígéri, hogy Törökország aggájait tanulmányozni fogja, és figyelembe veszi majd a szabadkereskedelmi megállapodások tervezésénél. Van egy úgynevezett Törökország záradék. Ez az Európai Unió harmadik országokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásaiban benne van nagyon fontos példája ennek. Például az EU-Algéria FTA, amely 2005-ben született, van egy közös nyilatkozat, és az Európai Unió pedig meghívja Algériát uh, a tárgyalásokra. Algéria pedig megígéri, hogy elgondolkozik, és hogyha érett az idő, akkor megfelelő tárgyalások következnek. Tehát Algériának pillanatnyilag nincsen szándékában elgondolkozni ezen a kijelentésen. 2008-ban született meg az Eston javaslat, és ez egy másik Törökország záradék, és ez ismét egy meghívás az FTA partnerekhez, hogy kezdjék el Törökországgal a tárgyalásokat. Tehát most láttuk, hogy hogy áll a helyzet, most nézzük meg a lehetséges megoldásokat. El kell, hogy mondjam, hogy mindkét fél elismeri, hogy probléma van, FTA probléma van a Vámunióban. A felek pedig megfelelő megoldási lehetőségeket keresnek. A stratégiai anyagból is látjuk ezt, látjuk a bizottság szolgálataitól is. De a kérdés az, hogy hogy oldjuk meg a jelenlegi problémát. Nagyon egyszerű. Mit tudunk elképzelni? A Vámunióban vagyunk, két fél van, az Európai Unió és Törökország. Három opció van ebben a szerkezetben. Tehát vagy vám területként, egységes vám területként működünk együtt, a másik az, hogy a felek külön tárgyalnak, vagy pedig párhuzamosan tárgyalnak. A folyamat vége az kell, hogy legyen, hogy mindkét fél rendelkezzen szabadkereskedelmi megállapodásokkal. Tehát most az első opciót szeretném jobban részletezni. Júniusban a Európai Unió és Törökország tárgyalásokat folytattak. Tehát így Törökország és az Európai Unió FTA partnerekről együtt tárgyal. Ez elfogadható, ez lenne az ideális eset. Azonban ez az, ez az opció a Törökországnak kedvezőbb, mint az Európai Unió. Nézzük meg a második opciót. Törökország már tárgyalt a bizottsággal, és a bizottság tárgyal Törökország nevében is, és így a bizottság veszi át mindkét fél tárgyaló szerepét, az EU-ét és Törökországét is. A társulási tanács dönthet erről. Egy ilyen döntés a felek belső jogi rendszerén alapulna. Ez az eset is elképzelhető, de ebben az esetben minden eset, minden FTR-ról külön kell tárgyalni. Tehát így a felek összejöhetnek és eldönthetik, hogy Törökország átdelegálja-e a tárgyalási hatalmat az Európai Bizottságnak. És hogyha döntés születik erről, akkor a felek belső jogi rendszerétől függ, hogy hogyan alkalmazzák ezt a döntést. Talán ez a leggyakorlatiasabb megoldás, és ez lehetőséget ad a különféle opcióknak is. Hiszen így a bizottság tárgyal Törökország nevében is. És így 48 országgal tárgyal a bizottság Törökország nevében is. Egy harmadik opció, ez a jelenlegi helyzet bizonyos szinten, hiszen itt egy igazi, megerősített Törökország záradékot kérünk. Ez a megerősített Törökország záradék összefoglalva azt jelenti, hogy az FTA partnereket meghívják tárgyalásra, és párhuzamos FTA megalapodás születik Törökországgal, és időközben a török termékek pedig szabadon közlekedhetnek az Európai Unió és az EFTA területén. Ez pedig az Európai Unió és Törökország számára is kiegyensúlyozott lenne. Tehát így a harmadik országok FTA megalapodást kötnek, és ez pedig különféle kötelezettségeket jelent, azonban hogyha esetről esetre különbözők a kötelezettséget, akkor ez a VTO szabályának megsértését is jelentheti. Ez az opció addig érvényes, amíg Törökország és az Európai Unió nem köt szabadkereskedelmi megállapodást. Hiszen említettem, ez a helyzet a WTO kötelezettségek megsértése. For both parties, because there is already... Ez pedig, mint említettem, nem kötelező érvényű, ez a Törökország záradék, és a többi harmadik ország tárgyalhat Törökországgal, és ez mindenki számára kölcsönös előnyökkel jár, hiszen a török áruk és szolgáltatások szabadon mozoghatnak az Európai Unión belül. És ez esetleg több országgal folytatott szabadkereskedelmi megállapodásra is vonatkozik. Itt látszik a közös nyilatkozat és a Törökországra vonatkozó fejezet. Ezt mi már bemutattuk a bizottság szolgálatainak, most pedig választ várunk a bizottság szolgálataitól. És az a dolog gyakorlati megoldását is jelentheti. És végezetül pedig a TTIP-ről és Törökországról beszélnék a Vámunió miatt Törökországot jobban megváltoztatja majd a TTIP, és ebben a tekintetben Törökország érdekelt a megállapodásban, ugyanúgy, mint egyéb harmadik országok, mint Mexikó vagy Kanada. Másodszorban az Európai Unió gazdasága a világ legnagyobb gazdasága, tehát egyrészt szükséges hogy vámunió legyen, másrészt Törikor, Törökország az Egyesült Államokkal is szeretne szabadkereskedelmi megalapodást kötni. Az európai cégek ebből profitálhatnak, amelyek Törökországban dolgoznak. Így párhuzamos FTA-k nélkül az európai társaságok Törökországban nem profitálhatnak a TTIP-ből. Törökország az Egyesült Államokkal lehető legrövidebb időn belül szeretné megkezdeni a szabadkereskedelmi tárgyalásokat. A legmagasabb politikai szinten került ez említésre. Tehát Törökország kéri az Európai Unió támogatását ebben az esetben. During his visit, President Herman Van Rompuy Herman van Rompuy elnök és a társulási tanács megállapították, hogy az Európai Unió megnézi, hogy hogy tudja legjobban támogatni Törökországot a TTIP folyamatban. A következő hónapban az Európai Unió és az Egyesült Államok képviselői tárgyalni fognak a szabadkereskedelmi megállapodásról, és hogyha az Európai Unió szeretné Törökországot támogatni, akkor ez lenne a legjobb megoldás, és pedig a, a Törökország záradék alapján. Ennek a bizottságnak is fontos szerepe lesz majd a Vámunió létrehozásában. Az Európai Parlament tárgyal a dologról, akkor a politikai akarat megfelelő módon jelzésre kerül. Mint már említettem, az elmúlt tíz évben már tárgyaljuk ezt a dolgot a bizottság szolgálataiból. És reméljük, hogy végre sikeres lesz ez a tárgyalás. Mindent megteszünk, hogy sikeres legyen, de a politikai akarat jobban bátorítaná, véleményünk szerint, a tárgyaló feleket. Köszönöm szépen a figyelmet, és most természetesen várom kérdéseiket, megjegyzéseiket. Köszönöm szépen, mielőtt a képviselőknek adnám meg a szót. Először is szeretnénk a főtárgyalót meghallgatni az EU részéről. Az EU-USA szabadkereskedelmi megállapodást Ignacio Garcia itt van körünkben, úgyhogy neki fogom most megadni a szót. Tehát szeretném tudni, hogy az Európai Bizottságnak mi az álláspontja ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szívesen hallgatom meg ezt a szakbizottságot ebben a nagyon fontos témában, és természetesen jó barátomat, Japicsi urat is nagy figyelemmel hallgattam. Én az USA-ért vagyok elsősorban felelős, Ugyanakkor viszont a török kapcsolatokért is, úgyhogy a párbeszédet az országgal már régóta folytatjuk annak érdekében, hogy jó megoldást találjunk a vámunió kihatásaival kapcsolatban a szabadkereskedelmi szakpolitikáinkra. Három fő megjegyzésem lenne. Az első, hogy vannak problémák, de azt is el kell ismerni, hogy Törökország képes volt arra, hogy a Vámuniónak tudható, részben a Vámuniónak köszönhetően széles körű szabadkereskedelmi megállapodás hálózatot kötött, Dél-Koreával például, latin-amerikai országokkal, mint például Csillével, és ha jól tudom, Kolumbiával és Peruval is. Tehát, hogy az a tény, hogy vámonió alakult ki az EU és Törökország között, abban is segített, hogy Törökországot a globális hozzáadott értéki láncokhoz, hálózatokhoz hozzáadjuk. Van egy probléma azonban, vannak olyan országok, amelyek rendszeresen visszautasítják a országgal való tárgyalást a szabadkereskedelmi megállapodásokról, azzal együtt, hogy már velünk kötöttek szabadkereskedelmi megállapodást. Ezt jól tudjuk, folyamatosan vitázunk ezekkel az országokkal, és Törökországgal, illetve az egyéb partnerekkel készen állunk arra, hogy megoldásokat találjunk azokra az esetekre, országokra, amelyek nem hajlandóak szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyalni Törökországgal. Ezt elmondva azt hiszem világosá válik, hogy mit fogunk tenni, nagyon komoly kereskedelmi megállapodásról fogunk tárgyalni az USA-val és Japánnal, és ez nyilván megváltoztatja a helyzetet. Ezek az új megállapodások, amelyekről az Európai Unió tárgyalni fog, nagyon komoly kihatással lesznek Törökországra. A folyamat elején járunk, és nagyon világosá tettük a két ország számára, hogy párhuzamos szabadkereskedelmi tárgyalásokat indítsanak Törökországgal. Az USA-nál ezt már felvetettük korábban is, amikor a TTIP-et megkezdtük amerikai partnereinkkel, tehát nagyon magas szinten elértünk ehhez a témához. Erdogán miniszterelnök úr látogatását következően pedig döntés született egy közös munkacsoport felállításáról, ezt a folyamatot támogatjuk, és egészen biztos vagyok, hogy, illetve mondhatom ezt jó barátomnak, Japicsi úrnak, hogy ez biztosan folytatódik ez a folyamat. Tehát, hogy támogatjuk, illetve biztatjuk ezeket az országokat, hogy Törökországgal tárgyaljanak a továbbiakban is tájékoztatni kívánjuk Törökországot arról, hogy eh, hogyan alakulnak tárgyalásaink az Egyesült Államokkal, és igyekszünk Törökországgal jó eszmecserét kialakítani. Ugyanakkor viszont nagyon világosan szeretnénk fogalmazni egy ponttal kapcsolatban. Nincs mód arra, hogy az Egyesült Államok egy sekélyes szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyaljon Törökországgal, amely csak az ipari kereskedelmi termékekre vonatkozik. Az Egyesült Államok csak akkor hajlandó tárgyalni, ha az nagyon átfogó szabadkereskedelmi megállapodást érint, olyan kérdésekre is kiterjedne ez, amelyekkel Törökország még nem foglalkozott saját szabadkereskedelmi megállapodásai során tehát az előkészítő szakasz a két ország között különösen fontos lesz annak érdekében, hogy megkezdődjenek a tárgyalások. Mi magunk egyébként természetesen nagyon támogatjuk és bátorítjuk Törökországot ebben a folyamatban. Végezetül arról is meg vagyok győződve, hogy az Egyesült Államok hajlandó lesz majd egy átfogó szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyalni, és természetesen török barátainknak igyekszünk, igyekszünk minden támogatást megadni. Azonban azt szeretném világossá tenni, hogy ez csak akkor valósulhat meg, ha hajlandó Törökország egy nagyon ambiciózus szabadkereskedelmi megállapodás kötni számos egyéb fontos kérdést is felvetett a Vámonió keretében, de a mai vita igazából a szabadkereskedelmi megállapodásainkra, illetve szakpolitikánkra összpontosít. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm Ignacio Garcia előadását. Most akkor megnyitjuk a vitát a jelentéstevő, a Törökországgal foglalkozó jelentéstevőnk Metin Kazak kollégánk. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy megfogalmazom, mennyire elégedett vagyok, és örülök annak, hogy a gazdasági minisztérium képviselőit hallgathatjuk egy nagyon fontos témáról, egy olyan ország kapcsán, amely a Vámuniónak a része, Törökországról van szó, és amely ország számos gazdasági partnereinkkel folytat szoros kapcsolatot. És tárgyalásokat. Nagyon örülök annak is, hogy a szakbizottságunk foglalkozik ezzel a kérdéssel, mégpedig első ízben annak a keretében, hogy megvizsgáljuk a gazdasági kapcsolatainkat Törökországgal, és ezen felül több egyéb parlamenti jelentés is foglalkozik már a kérdéssel. Szeretném kiemelni mindezt, és jelezni azt is, hogy nagyon üdvözlöm azt, hogy ime, itt egy jelentés, amely a pozitív menetrendbe illeszkedik, tehát File biztos tevékenységi körébe tartozván foglalkozunk a témával egy olyan regionális megközelítésben, amelyhez nyilvánvalóan szükséges, hogy szélesebb eszmecserét folytassunk. Az is világos, hogy Törökország, mint a Vámuniónak a tagja, bizonyos értelemben aszimetrikus pozícióban van, mert hogy olyan országról van szó, amely a Vámunió keretében meg kell, hogy nyissa a piacát a harmadik országok beli termékek irányába is, olyan országokkal kapcsolatosan, amelyekkel az Európai Unió megállapodásokat kötött, miközben Törökországnak nincs lehetősége arra, hogy az Unió által megkötött megállapodásoknak a kedvezményezetei legyen akkor, amikor exportálja saját termékeit harmadik ország irányába. Azaz ez a kérdés felveti azt, hogy milyen a státusza a Törökországnak az vámunyon belül, és hát azt is meg kell vizsgálnunk, hogyan lehet ezen felülkerekedni hallottuk azt a három fajta megoldást, amelyre javaslatot tett Japsi úr, és amelynek a keretében Törökország részt vetne a tárgyalásokban. Úgy vélem, hogy ezek az alternatívák, ezek figyelemre méltóak az Európai Bizottság részéről, de a tanács részéről is, ugyanakkor ne legyenek illúzióink, hallottuk azt is, hogy a bizottság az adminisztráció részéről megértésben részesülnek ezek a megközelítések, de magasabb szinten ugyanakkor sajnos falba ütköznek, legalábbis kevés megértésben ezek a javaslatok, kevés megértésben részesülnek, és azt mutatjuk, hogy bizonyos értelemben egy helyben toporognak a, a topognak a ö, a tárgyalások akkor, amikor Törökországgal az eszmecserét folytatjuk a nemzetközi kereskedelem kérdéseiről. Ezzel együtt meg kell tennünk a kellő nyomásgyakorlást az Európai Bizottság irányába, azért, hogy a lehetőségek ne csak virtuálisak maradjanak, és ö, akár az egyes pozícióról, vagy opcióról van szó, akár a kettes opcióról ö, van szó, meg kell vizsgálni azt, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy ne csak a 27-ek nevében tárgyaljon a biztos, hanem Törökország nevében is, mint hogy Törökország tagja a Vámonyonak. Szóval egy szó, mint száz, ezek az alternatívák figyelemre méltóak, és éppen ezért javaslom, hogy a szakbizottságunk szóbeli kérdést intézen az Európa Bizottsághoz. És ezen kérdésnek a kapcsán az Európai Bizottságnak az álláspontját megismerhessük ezen felmerült kérdésekkel kapcsolatosan, és azt is halljuk, hogy milyen megoldások alakulhatnak ki. Természetesen semmelyik vámunió nem tökéletes, és ez sem az, tudjuk, hogy átmeneti jelleggel jött létre ez a konkrét vámunió, és összefonódik ténye a török csatlakozása, miközben azt is észleltük, hogy milyen időigényes volt ez a folyamat, és hát a folyamat során megismertük a szűk keresztmetszeteket. Éppen ezért azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a szakbizottságunkon belül megkeressük azokat a megoldásokat, amelyek orvosolhatják a felmerülő gondokat, amelyek egyre súlyosabban jelentkeznek. Mellesleg hagyj meg itt egy zárójelt mint tudják, bizonyos feszültségek alakultak ki a török bolgár határon, bolgár szállítók, szállítmányozók protestáltak amiatt, hogy korlátozások szembesülnek Törökország részéről, és a szállítási eszközeikkel nem tudják bejárni Törökországot. Ez tehát felveti a kvótáknak, a korlátozó kvótáknak a kérdését a kereskedelemben, és itt az ideje annak is, hogy feltegyük a bizottságnak azt a kérdést, hogy ezen kérdéseket hogy lehet megoldani, mikorra lehet kialakítani a megoldásokat egy olyan mechanizmus keretében, amely hivatott orvosolni a különböző ellentmondásokat, legyen ez a megoldás kilakítva ezen szakbizottsági tevékenység során, vagy más formában. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy proaktív módon fel, fellépni majd az Európai Bizottság. Köszönöm szépen. Mivel nagyon sokan szeretnének hozzászólni, korlátoznom kell a hozzászólások időtartamát, három percet kapnak. Franciska Keller az első. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az előadást, illetve a lehetőségeket, amelyeket felvázolt, illetve azt mutatja, hogy milyen problémákat okoz a Vámonió Törökországban. Törökország egyéb problémái esetében reméljük, hogy a kormány legalább olyan konstruktív megoldásokat kínált. Említette, hogy a TTIP különösen káros lehet a török gazdaságra. Ezt ki tudná fejteni? Végeztek hatásvizsgálatokat? Milyen konkrét kihatásai vannak a TTIP-nek Törökországra az általános problémákon túl, amelyekről tudunk már, ahogyan az az FTA-knál is előfordult? Mivel a közelmúltban csökkent a kereskedelem mennyisége az EU és Törökország között. Talán a bizottság is kifejthetné, hogy Törökország kereskedelmi partnerként miért fontos jelen pillanatban Törökország, az EU számára. Köszönöm szépen. Gue, köszönöm szépen, köszönöm Japicsi úrnak az előadásért volt egy olyan időszak, amikor Török, illetve van egy olyan időszak most jelen pillanatban, hogy Törökország minden este és reggel ott szerepel a televízió képernyőjén, az újságok címlapján. Természetesen, hogyha egy török közhivatalnok elérkezik hozzánk ide az Európai parlamentbe, akkor természetesen föl kell tennem azt a kérdést, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy eh, teljesen békés tüntetés résztvevői ellen ilyen kemény megtorlásokat alkalmaznak. És úgy tűnik, hogy eh, a maga a hadsereg is kivonult az utcákra. Én egy héttel ezelőtt jártam Isztambulba, és személyesen is láttam, hogy milyen elképesztő mértékben használják a békés tüntetők ellen a könygázt, illetve a vízágyokat a békés tüntetők ellen, illetve gránátokat rendkívül rendkívüli erőszakot, beszéltem az ottani szervezetekkel, az Amnesty International és azt látja, úgy tapasztalja, hogy jelentősen romlott a helyzet azóta, úgyhogy talán Japicsi úr ezekre a kérdésekre is választathatna. Az az állítás, és ennek fényképes bizonyítéka is van, hogy a vízágyóban használt elnézés, mondja az elnök, a jelenlegi témával foglalkozzunk. Elnézést kérek, de szerintem ez nagyon fontos, ez emberi jog. Képviselő úr, bíza ezt rám, képviselő. Szerintem igenis fontos ez, ugyanis orvosokat tartóztatnak le azért, mert az tüntetők elnézést, mondja az elnök, elnézést, ezt félbe fogom szakítani önt, hogyha az ügyvédeket letartóztatják azért, mert demokratikus jogaikat alkalmazzák, vagy pedig lezárnak tévécsatornákat, tévéállomásokat, lecsukják az újságírókat, több százan kerültek börtönbe. Szerintem igenis választ kell ezekre a kérdésekre adni. Elnök, köszönöm szépen, David Campbell érti. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak két nagyon gyors kérdésem lenne. Először is azt akartam kérdezni, egészen elképedve hallottam hogy az USA-török FTA javaslatról, ugyanis úgy tudom, hogy ezért van egy konfliktus ezzel kapcsolatban, mert persze Törökországnak az a célja, hogy csatlakozzon az EU-hoz, ezért tehát, hogy a már meglévő FTA-kat is maga aláírja, illetve az újakat. Ez annak a jele, hogy Törökország akkor valószínűleg nem fog csatlakozni az EU-hoz, hogyha külön megállapodást akar kötni, de ott van például Izland, amely csatlakozási tárgyalásokat kíván folytatni, talán hasonló helyzetbe kerülhet Törökország. Vannak-e milyen országok, utasították el az FTA-kat, ezt, ezt szeretném tudni, illetve minek az alapján. Köszönöm, mondja az elnök. Marikirez Sáke. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Japicsi úr. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk. Én magam is kezdeményeztem kérdéseket, illetve érveléseket azzal kapcsolatban, hogy nézzük meg, hogy a TTIP milyen kihatással lesz Törökországra. Én inkább technikai szempontból szeretném megnézni, de persze a politikai kontextus is meg kell vizsgálnunk, ugyanis az Európai Parlament aggájait fejeztek ki, egy állásfoglalásban a kormány cselekvéseivel kapcsolatban. A miniszterelnök maga azt mondta, hogy nem ismeri el az állásfoglalásunkat, ugyanakkor viszont ön arra kér minket, hogy az Európai Bizottság felé, illetve az USA felé használjuk fel politikai súlyunkat a Törökország TTIP-ben betöltött szerepének javításával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez csak olaj a tűzre Erdogan miniszterelnök úr, illetve Bajis miniszter úr szavaihoz képest. Remélem, hogy együtt tudunk működni a kölcsönös aggályt jelentő ügyeken, de Remélem, hogy ön is egyetért azzal, hogy a barátok lehetnek őszinték egymással, főként a nehéz pillanatokban. A politikai összefüggés is nagyon fontos, ez pedig a csatlakozási tárgyalásokra vonatkozik. Remélem, hogy ezeket folytatni fogják, főként a 23-as, 24-es fejezetet egy pozitív agenda kontextusában, és mindenkit arra biztatok az európai és a török oldalon, hogy ne csapjuk rá egymásra az ajtót. Térjünk vissza akkor a technikai kérdésekre, mert természetesen most nem politikusként fog fellépni ma itt. Az Európai Bizottság értékelést szeretne kapni a Vám Unió eredményeivel kapcsolatban Törökország és az EU között. Törökország hogyan értékeli a vámonió működését. Úgy gondolják valóban, hogy ez csak negatív hatással járt, ezt nem tudom elhinni. Úgyhogy szeretném tudni, hogy milyen előnyei voltak a vámoniónak? Esetleg mondjon konkrét adatokat arra vonatkozóan, hogy milyen várhatóan milyen gazdasági kihatással lesz a TTIP, hogyan károsíthatja, vagy támogathatja, segítheti Törökországot a TTIP és ez milyen változást jelent a jelenlegi helyzethez képest. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm. Godelieve crystal volt, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy talált időt, hogy eljöjjön ide hozzánk, és ilyen részletesen informálja minket az aggájairól is, gondjairól is, és hogy megvan a jó akarat önben az együttműködésre. A néppárti frakció 2011 végén szervezett egy munkaebédet pont az EU-Törökország közötti vámunióról. Ennek a címe nagyon tudatos volt, sikerek és gondok. Hiszen tudjuk, hogy vannak, voltak sikerek is, de európai részről több agály, több gond is felmerül. És vannak olyan érzések, hogy az európai gazdaság hátrányt szenved, és azért nem olyan nyílt ez a dolog, mint ahogy tűnhet. Hogy most lerövidítsem, két pontot állapítottunk meg. A mi részünkről ragaszkodtunk ahhoz, hogy eh, mindkét részről szorosabb legyen az együttműködés, hogy eh, ezt a kett, ezeket a kettős engedélyezéseket, a meglévő nehézségeket egyszerűsítjük. Tehát, hogy ott vannak a termékek, de nem lehet eladni őket. Tehát ezen a téren szükség van az együttműködésre, tehát hogy az exportot ne akadályozzák a jelen bürokratikus szabályai. Egy második megjegyzés az volt, hogy a bizottság kijelentette, hogy pozitív agendát szeretett volna megfogalmazni, hogy a Vámunió technikai aspektusait még egyszer leírja, és elmondja, hogy hol szorít a cipő. Nem tudom, hogy hol maradt ez a pozitív agenda. De most itt a TTIP, és hogyha a TTIP-re gondolunk, és a jövőbe gondolunk, akkor először is azt javasolnám, hogy ami az Európai Unió és Törökország között még megvan, és problémás, azt valahogy söpörjük ki. Tehát, hogy tényleg kölcsönös megelégedés legyen. Ez lenne az egyik megjegyzésem. A másik megjegyzésem az, hogy az, az általános helyzet ismeretében 2013. júniusában nem értem igazán, milyenek az elméleti állításai ebben a három pontban. Tehát Törökországként a bizottságnak teljes körű tárgyalási mandátumot adna. Tehát a bizottság akkor Törökország nevében is tárgyalja, mint hogyha tag lenne. Sajnálom, de még nem tagok. Tehát akkor ott akar ülni a bizottság mellett az asztalnál, hogy párhuzamosan tárgyaljon? Tehát egészen konkrétan nem látom, hogy ez hogy legyen. Még egy utolsó mondat. Nem akarom az egészet negatívan látni, de egyszerűen tisztázni szeretném magamnak a helyzetet. Az utolsó megjegyzése. Az a benyomásom, hogy amit mond, tehát hogy főleg a TTIP új minőséget jelenthet a kereskedelmi szerződésekben. Tehát, hogy a kezetektől fogva együtt kell működni hogy tudatosítsuk magunkban, hogy ezeknek a dolgoknak nagyon sok területre van kihatása. De most egészen brutálisan azt mondom, először is Európai Unióként előbb a saját nehézségeinket oldjuk meg, és aztán utána titipezhetünk. Nagyon szépen köszönöm. Most akkor szeretném átadni a szót a vendégünknek, hogy válaszolja meg a kérdéseket. 10 perc. Thank you, Uh, also, uh, thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm a tisztelt bizottság tagjainak hozzászólását, aktivitását. Először is, ahogy már mondtam, nagyon nagyra becsüljük az Európai Bizottság munkáját az FTEK területén. Ahogy már meg is mutattam, az FTA-k tekintetében tárgyalásokat kezdünk. És itt nagyon nagy gazdasági méretekről van szó. 1,5 billió dolláros potenciál van a szabadkereskedő megállapodásokban de összesen 6 billió dollár importot képviselnének. Tehát ötszörös szinte a differencia a különféle piaci potenciálok között. Tehát itt azt látjuk, hogy nő a szakadék. Az Egyesült Államok nem érdekelt egy kilúgozott szabadkereskedelmi megállapodásban, tartalmat szeretnének. És ez a mi érdekünk is különböző szinteken. Nagyon hálásak vagyunk, amit kazak képviselő javasolt, hogy az INTA bizottság foglalkozik az ügyjel, mint tette ezt eddig is, és megbeszéléseket javasol majd, ahogy ezt én is említettem a bevezetőmben. A hatástanulmány, ahogy a görög képviselő javasolta, és Sáke asszony is, fontos. Törökország éppen megbízott céget, hogy az elkészítse a hatástanulmányt. Tehát vannak olyan intézetek, mint az IFO Németországban, és Törökországban 2,5%-kal fog csökkenni a GDP, de ez is tény, szomorú tény. Tehát mindenképpen szükségünk van a hatástanulmányra. Tehát, hogyha két fél tárgyal, akkor meg kell, hogy legyen a politikai akarat. De hogyha ben vagyunk a Vámunióban, akkor nem kettőzzük meg a munkákat. Ez nagyon fontos, hiszen kölcsönös piacra jutásunk van. Ami pedig a megoldásokat illeti, a legjobb a teljes tagság. Ezt hozzáfűzném a megoldási opciókhoz. Az lenne a legjobb megoldás. Automatikusan megoldódnak ezek a problémák. Tehát igazából nem a vámuni a végcélunk. Nem a szabadkereskedelmi megállapodások, hanem a teljes tagság a célunk. Másrészt pedig a élet megy tovább és e, az EU és Törökország között a szabadkereskedelmi megállapodások által okozott szakadék növekszik. És ez Törökországnak jelent többletet. És e, ez európai részről meg félelmeket gerjeszt. Itt Nézzük csak meg megint ezeket az anyagokat, igen, balra, Mexikó, Dél-Afrika, Algéria, már megvannak a szabadkereskedelmi megállapodások. 2005-ben születtek. És egyéb országok meg közel vannak, más országokkal pedig terve vannak véve a tárgyalások. Jobbra pedig látjuk, hogy párhuzamosan zajlanak. A tárgyalások lesznek megkötések az idén is, és közös nyilatkozat is született. Tehát az Európai Unió elkötelezett, hogy tárgyaljon Törökországgal, de mindig azt kérdezik, hogy mi az előnyük ebből. Törökország előnyeit látják, és addig nem akarnak tárgyalásokat folytatni, amíg ez így marad. Vietnám helyzet is hasonló. Megkezdte néhány hónapja az EU a tárgyalásokat, de azt mondták, hogy Törökország túl versenyképes, és pillanatnyilag nem akarunk szabadkereskedelmi megalapodást. Kanada az elmúlt három évben megpróbáltuk Kanadával is szabadkereskedelmi megalapodást kötni, de Kanada csak a saját feltételei alapján akar tárgyalni. Az a vám mentességről. Tehát ők is azt várják, hogy az ő feltételeiket kövessük. Kanada kihasználja a helyzetet. Törökország, amennyiben szabadkereskedelmi tárgyalásokat folytat, nem fair, hogy a kanadai feltételekhez kell alkalmazkodnunk. Mercosur, ez egy nagyon bonyolult kérdés. Az EU is érzi ezt a nehézséget. Japán. Japán és Törökország szoros kapcsolatban van az Egyesült Államok esetében. Már létrehoztunk egy magas szintű bizottságot, de még nem nincsenek konkrét tervek a szabadkereskedelmi megállapodásról, illetve a tárgyalásokról. A Vámunióra áttérve? Igen, hasznos. És ezt is nagyon magas politikai szinten sikerült megállapítani. Különböző szinten vannak elképzelések. A vám unió bizonyos területei nem működnek jól. Tehát például a szállítás, a közúti szállítás, és az üzletemberekre vonatkozó vízumkövetelmények. Tehát itt most nem általános vízumról beszélek. Tehát véleményünk szerint ez a vízumpolitika akadályozza a kereskedelmet és a Vámunióban pedig a csatlakozási folyamat részeként vagyunk benne. És mi azt kérjük az EU-tól, hogy vegyenek be minket a szakbizottságokba, hogy ott részt vehessünk a munkában. Tehát nem, nem azt mondjuk, hogy közösen döntsünk, ott legyünk, hogy együttes döntés legyen, de hogy ismerjük a munkát. 17 év után Törökország még mindig szemben ezektől a problémáktól. És mindkét fél egyetértése szükséges a megállapodáshoz. Vámunió az elmúlt 17 évben nagyon jól fejlődött a török gazdaság, és most nagyon jó helyzetben van. Törökország nagyon sok befektetőt vonzott. 130 milliárd dollár értékben az elmúlt 10 évben körülbelül, és ennek a háromnegyed az Európai Unióból jön. Tehát az Európai Unió aránya a kereskedelmünkben kevesebb lesz. Csökken a kereskedelem és a harmadik országokkal való kereskedelem az növekszik. Tehát ez normális. Törökország megpróbálja diverzifikálni a piacait, és szeretné természetesen növelni az FTA-k számát is. Tehát nincs az a semmi baj, hogy folytatjuk a jelenlegi helyzetet, De Törökország jelentőség az Európai Unió számára nem elhanyagolható. Az ötödik legnagyobb EU-s kereskedelmi partner, olyan, mint Kína, nincs még egy. Törökországon a legközelebb az Európai Unióhoz. 800 millió dolláros GDP-je van, hogyha végére érne. Tehát a Vám Uniónak nem csak számunkra, hanem az Európai Uniónak is értéke van. Tehát közös haszon, közös hasznot szolgál, és éppen ezért kell javítani a helyzeten. Tehát természetesen is várunk továbbra is a csatlakozásra. Köszönöm. Köszönöm szépen így az elnök. A napi rendünkön sőt, ezt már meg is kellett volna kezdenünk délután négy órakor egy munkacsoportot, úgyhogy azt javasolnám, hogy a 23-assal foglalkozunk, a 24-25-ös pedig halasszuk el a következő ülésünkre. Tehát, nincs ellenvetés, akkor foglalkozunk most a 23-as napi rendi ponttal a három oldalú tárgyalások jelenlegi állása. Tehát, hogy hol egy állnak jelenleg a három oldalú tárgyalások. Olvasnivalót kaptak a kollégák, kérjük akkor a Grúzi, kezdjük akkor a Grúziának nyújtandó mikrofinanszírozási, illetve makrofinanszírozási segítségnyújtással. Az általános kritériumok hiánya miatt a makrofinanszírozási segítségnyújtási esetekben kompromisszumra sikerült jutnunk a tanácssal azon keretrendelettel kapcsolatban, amelyet megvitattunk a tanácssal, a jelentéstevőnk Metin Kazak kolléga volt, a bizottság visszavonta a kezdeményezését, azonban sikerült lezárnunk egy informális megállapodást, kötni egy informális megállapodást a parlament és a tanács között, ez pedig lehetővé tette számunkra, hogy a Grúziával kapcsolatos dossziét lezárjuk. Ezért így, így módon egy dosszié helyett kettőt sikerült lezárnunk. Nagyon kemények voltak a tárgyalások, úgy a keretrendelettel kapcsolatban, mint Grúziával kapcsolatban, és egyeztetési eljárásra volt szükség a dosszié lezárásához. Azt hiszem, hogy Metin Kazak is egyetért az elhangzottakkal, nagyon pozitív volt. Elnézést, figyeljenek ide, kérem, mondja az elnök úr. Nagyon pozitív eredménnyel járt az Európai Parlament számára. Ami az omnibus megállapodásokra vonatkozik, az egyes és kettes, a Lisszaboni szerződés, illetve komitológiára vonatkozó rendeletre mind a kettőt sikerült lezárni. Kviszholtróval asszony volt a jelentéstevő az Omni-nél. Nincs itt, de igen, itt van. Tehát most akkor neki fogom megadni a szót egy rövid bemutatóra, előadásra, hogy az Omnibus, az Omnibus egynek mi volt az eredménye. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt elnök úr, mint ön tökéletesen tudja, mert jelen volt az egyeztetéseken, sikerült a múlt hét során kompromisszumra jutnunk az Omnibus 1 a egyes számú gyűjtőrendelet, illetve a kettes számú gyűjtőrendelet ügyettel kapcsolatosan tudjuk azt már, hogy ez néhány nappal korábban megoldásra került. Szóval miről is van szó? Arról, hogy ez egy nagyon izgalmas menet volt a számunkra, mert Lisszaboni folyamat ugye elkezdődött, a Lisszaboni szerződés már megszületett, és ennek keretében felfigyeltünk arra, hogy a Lisszaboni szerződés némileg módosította a tanács jogait az európai bizottság és az Európai Parlament pedig a maguk részéről számos kérdésben egyetértettek. Na most a parlament azt igényelte, hogy a tagállamok ne kapjanak kiegészítő jogot ahhoz képest, ami szerepel a jelenlegi megoldásokban, a jelenlegi státuszkó maradjon helyben. Mit jelent mindez? Azt, hogy ami a dömping ellenes intézkedéseket illeti, illetve a szubvenció ö, ellenes intézkedéseket, a támogatások tilalmát illetően rendelkezésünkre állnak különböző eszközök. Az Európai Bizottság tájékoztatta a tagállamokat, de ezen felül még egy vizsgálati eljárást is indított, illetve konzultációs folyamatot indított el. Hát ezek tehát a fő pontjai annak, amiről szó esett. És a kérdés ugye az, hogy az Európai Bizottság milyen mértékben vegye figyelembe a tagállamoknak az álláspontját. A többi kérdésben még van idő előttünk, és még az ugye eldöntető, hogy milyen idő igényes, amíg megkapjuk az információkat, de e kérdésben igazándiból nem volt semmiféle gondunk, csak technikai kérdések merültek fel. Kettő pont maradt nyitott, mint végig, de ezzel együtt a folyamat végére azt hiszem, hogy sikerült egy kellő kompromisszumra jutnunk, ami lehetővé teszi, hogy a bizottság fellépjen, miközben a tagállamok, miközben a tagállamok Szóval, mint mondottam, mindeközben a tagállamok szintén részesei lehetnek a folyamatnak, a döntéshozatalnak, mégpedig kielégítő módon. Remélem, hogy támogatják majd az álláspontomat a plenáris szavazáson. Első olvasatban vizsgálja meg a plenáris ülés e kérdést, a tanács pedig megfogalmazza az úgynevezett közös álláspontot, és ennek fényében kell, hogy aztán lássuk, hogy hogyan megynek a dolgok tovább. Úgy gondolom, hogy a második olvasat nem fog gondot okozni mindezzel együtt. A részletek itt vannak a kezemben, vagy egy cikkek érintettek, és így tovább. Akár ezt írásban össze is foglalhatjuk a későbbiek során, máskülönben még egy fél órát igényelne az, hogy ezt kifejtsem. Köszönöm szépen. Ez tehát csak tájékoztatás volt a dossziékkal. Később fogunk foglalkozni itt a szakbizottság kereteiben mielőtt a parlament plenáris elé terjesztjük be azokat. Ami az Omnibus 2-t illeti, Jörg Leifried volt a jelentéstevő, de most nincs itt, úgyhogy el szeretném mondani, hogy itt is nagyon jó, pozitív kompromisszumra sikerült jutni a tanácssal. Nem sikerült olyan messzire jutni, mint az Omnibus 1 mégis nagyon fontos dossziéről van szó. Hiszen az elmúlt hetekben négy dossziét sikerült lezárni, nagyon fontos témákat, úgyhogy azt hiszem a termelékenységi rátánk nagyon magas. Szeretnék most nyilvánosan is köszönetet mondani az írelnökségnek, ugyanis mondhatni friss lendületet adtak a tárgyalásoknak ezekkel a kényes kérdésekkel kapcsolatban. Végezetül pedig, ami a kábítószer prekurzorokkal való kereskedelemre vonatkozó tárgyalásokat illeti. A parlament delegációja ezzel kapcsolatban már megvalósult, és azt remélem, hogy az elkövetkezendő hónapokban sikerül majd lezárni a témát. Frank Proust a jelentéstevő a néppárt részéről nagyon örülök egyébként, hogy ezeket a fontos jogalkotási dossziékat sikerült lezárnunk. Tehát, ahogyan elmondtam, a 24-es, 25-ös napirendi pontokat elhalasztjuk, és akkor folytassuk a munkacsoporttal azzal a munkaértekezlettel, amelynek témája az Euromed térség helyzete az arab tavasz után, és a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi övezetek új nemzedéke. E, ez a munkaértekezlet két részből áll. Az első részben foglalkozunk az arab tavasz gazdasági okaival és hatásaival. Először is Ignacio García Bercéről fog szólni, az Európai Bizottság részéről a DG Trade igazgatója, rendszeres vendége a szakbizottságunknak. Neki fogom először megadni a szót. Minden hozzászólónak 10 percet adunk. Tessék, parancsoljon, Garcia úr, öné a szó. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Ezt a lehetőséget szeretném kihasználni arra, hogy egy kicsit tájékoztassam önöket arról, hogy az Európai Bizottságban hogyan látjuk azokat a fontos kereskedelmi és gazdasági kihívásokat, amelyek a dél-mediterrán régió országaira vonatkoznak. Most a politikai kontextussal nem fogok foglalkozni, ugyanis a többi kollégám sokkal jobban felkészült, hogy a politikai képet leírja az önök számára, de az világos, hogy a déli szomszédságunkban kialakult változások politikai, gazdasági tényezőknek tudhatók be, és a demokratikus átalakulás sikeressége az is megköveteli tőlünk, hogy határozottan reagáljunk azokra a gazdasági kihívásokra, amelyek az átmenet folyamatából fakadnak gazdasági kihívások azt is jelentik, hogy hogyan lehet megvalósítani egy nagyobb mértékű gazdasági növekedést munkahelyteremtéssel, ami csak akkor érhető el, hogyha egy világos, középtávú gazdasági átalakulás valósul meg. Nagyon jó látni, hogy Tunézia, Marokkó vagy Egyiptom hogyan tudja gazdasági növekedését növelni, illetve a munkahelyteremtési rátáját, de a gazdaságot diverzifikálni kell ehhez, illetve növelni a beruházásokat, mégpedig a külföldi tőke beruházásokat. Ezek a gazdasági kihívásaik az országoknak, és ehhez ez pedig az Európai Unió számára egy közös felelősségvállalást jelent. Természetesen most csak a kereskedelemről fogok szólni, ugyanis, de nyilván a körülmények ezen sokkal tovább mutatnak. Minden esetre kereskedelmi szempontból nagyon fontos, hogy szoros érdekünk fűződik ahhoz, hogy a gazdasági átalakulás folyamatát támogassuk ezen országokban. A jelenlegi helyzetből kell kiindulnunk, a jelenlegi helyzet pedig az, hogyha megnézzük Marokkot, Tunéziát, Jordániát és Egyiptomot, ez az a négy fő ország, amelyekkel jelenlegi kereskedelmi agendák keretében foglalkozunk. Mind a négy ország kötött már szabadkereskedelmi megállapodást az Európai Unióval, ezek azonban alkalmazási körüket illetően eléggé korlátozottak, egyes esetekben, mint például Tunéziával kapcsolatban. Gyakorlatilag az ipari termékek kereskedelmének liberalizálására vonatkozik, azonban nem sikerült ilyen messzire eljutni a mezőgazdasági termékek esetében. Marokkóval, Egyiptommal és Jordániával viszont sokkal tovább jutottunk. Ott ugyanis a mezőgazdasági termékek kereskedelmét is sikerült liberalizálni, de még egyik ország sem nyitotta még meg a szolgáltatási szektorát az Európai Unió irányába. Az első fontos gazdasági kihívás az az, hogy hogyan tudjuk a kereskedelem liberalizálási folyamatot megvalósítani. Nagyon kényes egyébként ez a helyzet. A partnereink szociális, illetve gazdasági helyzetére vonatkozóan. Nagyon fontos aszimetrikus elemek jelentek meg, de azt nehezen tudom elképzelni, hogy a gazdasági átalakulás úgy érjük el, hogy ezek az országok nem hajlandóak progresszíve megnyitni irányunkba a szolgáltatási szektorukat, és mindkét országot, illetve mindkét oldalt be kell venni a mezőgazdasági szektor kereskedelmi liberalizációjába. Ezt a szakbiztonság is tudja, hogy mindkét oldal részéről vannak kényes kérdések, de természetesen ezekkel foglalkozni kívánunk. Őszintén szólva, a liberalizálási komponens nem annyira fontos a kereskedelmi agendánkban, ugyanis ami az ezekkel az országokkal folytatott vitát illeti, a fő cél az, hogy a hagyományos kereskedelmi akadályokat leküzdjük, azokat az akadályokat leküzdjük, amelyek a technikai szabályozások különbségeiből fakadnak, illetve abból, hogy például az egészségügyi és állat, illetve növényegészségügyi kérdéseknek, szabványoknak nem tudnak megfelelni az érintett országok, illetve hogy hogyan lehet elmélyíteni a gazdasági integrációt annak érdekében, hogy elősegítsük a piacra jutást, oly módon, hogy hatékonyan próbáljuk meg a határon felbukkanó kereskedelmi akadályokat leküzdeni. Ez tehát a jelenlegi gyakorlatnak nagyon nagy kihívását jelenti az említett országokkal. Azt gondolom, hogy az ambíció egyébként ezen lényegesen túlmutat, túlmutat a hagyományos NTB-ken, sőt arra vonatkozik egészen pontosan, hogy a déli szomszédaink hogyan tudnak nagyon világos, egyértelmű választ adni arra, hogy valóban elkötelezettek az Európai Unióval való integrációra. Ez egy olyan szabályozási modellt jelent, amely alkalmazandó ezekben az országokban is, és az Európai Uniós vívmányokon alapul, nem abban az értelemben, hogy ez a négy ország el fogja fogadni az Európai Uniós rendeleteket, szabályozásokat, hanem egy komoly jelzést ad a beruházók, befektetők számára, hogy ebbe az irányba szeretnének haladni, és hogy szépen fokozatosan szeretnének megfelelni az Európai Uniós vívmányoknak. Ezután pedig egy közös európai mediterrán gazdasági térséget alakítsunk ki. Nagyon nagy kihívást jelent ez a munka. Egyes kérdéseket csak akkor lehet megoldani, hogyha mindkét oldal politikailag elkötelezett, partnereinkkel a mediterrán régióban már számos vitát folytattunk, eddig azonban tárgyalásokat még csak Marokkóval kezdeményeztünk. Rabatban két hónappal ezelőtt nagyon jó tárgyalásaink voltak, és hamarosan marokkói kollégáink érkeznek ide, hogy folytassuk a tárgyalásokat. Úgy gondolom, hogy a vitát jól kezdtük, de nem nulláról kell kezdenünk, ugyanis Marokkó már nagyon régóta foglalkozik az Európai Uniós vívmányoknak való megfeleléssel, úgyhogy egészen pontosan tudjuk, hogy hogyan lehet tovább haladni ezen a folyamaton. Más országokkal is folytatunk tárgyalásokat. Tunéziában jártam múlt héten, nagyon hasznos volt ez egyébként. Úgy a tunéziai kormányjal, mint a civil társadalommal, civil szervezetekkel. Egyelőre még tárgyalásokat nem kezdeményeztünk, de nagyon fontos, hogy az előkészítési folyamat intenzívebb legyen, tehát hogy mindkét felet kellően felkészítsük mielőtt megkezdjük a tárgyalásokat, és vitákat, megbeszéléseket folytattunk partnereikkel Egyiptomban és Jordániában, hogy megnézzük, hogy a folyamatot hogyan tudjuk beindítani. Számomra egészen világos, hogy rendkívül fontos, hogy ezek a tárgyalások jogszerűek legyenek, megalapozottak, támogassa őket a kormány és a civil társadalom is ezekben az országokban. Nagyon fontos, hogy Marokkó, Tunézia és az egyéb országok konzultációt folytassanak az érintett felekkel, ez valósuljon meg a tárgyalási folyamattal párhuzamban, és ezt támogatjuk egy olyan szerepvállalást, amely déli partnereinket bevonja egy a civil társadalmukkal folytatandó megbeszélésbe, konzultációba. Természetesen mi magunk is támogatjuk a folyamatot, ugyanis a tárgyalásokkal párhuzamosan mindig egy fenntarthatósági hatásvizsgálatot tartunk, egyébként ez független, ezt nem mi végezzük, hanem egy független tanácsadó cég, amely Marokkóval és Tunéziával is megbeszéléseket folytatott annak érdekében, hogy látja a két, lássa a két oldal álláspontját. Nagyon nagy kihívást jelent ez a folyamat, de úgy gondoljuk, hogy valószínűleg nagyon jelentős gazdasági nyereséggel jár majd. És azt is remélem, hogy déli partnereink nagyon világos jelzést tudnak adni ezzel a beruházók számára, hogy az Európai Unióval folytatandó progresszív integrációt kívánják megkezdeni, és hogy át akarják venni az Európai Unió szabályozói modellt a kereskedelem és a beruházás területén. Ez a kihívásunk. Úgy tűnik, hogy a 10 percet már meg is haladtam, úgyhogy akkor köszönöm. Berta. Köszönöm szépen. Ignacio García Bercero-nak. a fő tárgyalója a Marokkóval folytatott FTA-nak. Most pedig folytassuk politikailag, most a parlament részéről. Most örömömre szolgál, hogy megkérhetem kollégámat, Pier Antonio Pancéri. Ő a külügybizottság tagja, és a Magreb országokkal közös delegációnak tagja, és a Mediterrán Unió parlamenti közgyűlésének is tagja. Tehát átadom a szót. Grazie, grazie, grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. köszönjük, hogy megszervezték ezt a szemináriumot, és külön köszönet a meghívásért. Hogy mondjam, ez, hogy az utóbbi hónapokban mi is történt. Nos, hát sok, sok szó esett az arab tavaszról, különböző szempontokból, de valószínűleg a gazdasági okokról nem kellő módon foglalkoztunk ez iráig, és arról azzal sem, hogy milyen kihatása van a változásoknak a mediterrán beli országokra. Ugye Tunéziában egy szikra indította el a folyamatot, és egy szomorú esemény ugye mindannyian emlékszünk arra a személyre, aki felgyújtotta magát, és így hívta fel a figyelmet a folyamatokra, és indította el a folyamatokat. Tragikus események következtek tehát be, és ennek alapján indultak el olyan események, amelyek mint egy megkoronázásai voltak a korábbi évtizedeknek, évtizedek folyamatainak. Mindez oda vezetett, hogy be kell, hogy lássuk, hogy az idő során visszaszorultak a gazdasági folyamatokban, a nemzetközi árucsere kapcsolatban ezen országok. Márpedig a mediterrán nevezetbeli országok oda kerültek, hogy kevésé voltak versenyképesek a termékeik, ezt még tovább sújtotta a gazdasági válság, többek között azért, mert hogy az európai gazdaság összeomlott, gondoljunk itt a munkanélküliségre, annak rendkívül magas szintjére a fiatalok körében, és hát a megtermelt javaknak az elosztása, vagy vasságtalan elosztása vezetett oda, hogy politikai események ilyen, a politikai események ilyen irányt vettek, de nem elegendő, tehát csak a politikai szempontokat kell menni, a gazdaságokat is látnunk kell, akkor, amikor ennek a régió fejleményeivel foglalkozunk. Nos, szakmai találkozónk jelenlegi azt hiszem, hogy mindezt megerősíthetik. Ugyanakkor gondoljunk most egyéb szempontokra is, nevezetesen a stabilizációs folyamatra, amely nyilvánvalóan azt igényli, hogy a gazdasági struktúrákat, felépítményt megerősítsük, és a rendszereket, mint olyan tovább erősítsük, és nyilvánvalóan ennek keretében le kell dolgozni a korábbi lemaradásokat. A főbb partnereink ugye a magreb országok, és ezek az országok nem csak a mi partnerek, hanem az egymás közötti állócsere forgalomnak az előidéző is, ez pedig rendkívül alacsony. A szubszarai jövezetre gondoljunk például arra is, hogy gyakorlatilag nulla szintű bizonyos árucsere kapcsolat egyes relációkban. Nagyon kevés fejlemény ment végbe az utóbbi években, és ahogy az imént Garcia Barcero emlékeztetett rá, létrejöttek társulási megállapodások az Európai Unióval az utóbbi években bizonyos országok között, amelyeknek megvan az előnye mindkét fél, érintett fél részére, és hát nyilvánvalóan mindenki él tudja azt, hogy jól lett egyik oldalon nagyon bőkezőek voltak ezek a megállapodások, mégsem vezettek oda, hogy olyan eredményeket tudjuk elkönyvelni, mint amilyenekre szert kívántuk volna tenni. Ugye 2010-re ígérték, hogy majd kialakulnak a különböző társadalmi megállapodások mentén a szabad kereskedelmi megállapodások. Márpedig azt látjuk, hogy késésben vagyunk, talán túlságosan nagy késésben ahhoz képest, hogy mennyire összetetté váltak a korábbi helyzetek. És hát persze vannak itten üdvözlendő események is, az Európai Unió ugye nagyon gyakran kelet irányába fordul. Már pedig a mediterrán övezetnek megvan a saját gazdasági súlya és stratégiájú, stratégiái stratégiai fontossága. Gondoljuk itt a történelmi kapcsolatainkra is. Ez az az övezet, ahol rendkívül sok kihívással szembesül az Európai Unió. Mit is tehet az Unió? Először is azt mondanám, hogy le kell zárnunk a már folyamatban lévő tárgyalásokat. Ha van szükség, hogy a lehető leggyorsabban tettő alá hozzuk ezeket a megállapodásokat, a partnerségi kapcsolatokat, a regionális együttműködést is serkentsük jóval erőteljesebben, mint ahogy azt tettük ez idáig. Az európai kérdések pedig az Európai Bizottságnak az asztalán is szerep, ott kell, hogy szerepeljenek hangsúlyjal, különösen már a mostani folyamatban, és így lesz ez a jövő éppen. nem szabad, hogy ideológia mentén érveljünk, hanem nagyon őszinte nyelvezetet kell használnunk akkor, amikor tárgyalunk, és a gazdasági válságból ki kell kerülni, amely tragikus hatású a mediterrán országok számára is, de az EU tagállami esetében is ugyan ezt fogalmazhatjuk meg. Aktívaknak kell lenni az uniós embereknek, a diplomatáknak különösképpen, és ambíciózus módon kell fellépnünk. Ha nem így járnánk el, akkor semmelyik projekt nem vezetne sikerhez. Mindezzel párhuzamosan reformokra van szükség, méreható gazdasági és pénzügyi reformokra van szükség ezen országokban, ez nélkülözhetetlen a sikerhez. Ha üdvözöljem most pedig a szakmai találkozónkat, amely lehetővé teszi, hogy jobban megismerjük egymást, és azt is, hogy jobban garantáljuk az emberek nek a méltó és prosperáló életét. Azt hiszem, hogy számos lehetőség van az együttműködésére együttműködése és meggyőződésem, hogy az Európai Parlament felhajtó motorként működhet ebben a folyamatban, a kölcsönös megértést segítheti elő, és mint ahogy az imént Moreira úr emlékezett rá, aki egyben barátom is, valóban számos olyan találkozó következett be, az utóbbi években, többek között a megbizatásomnak a keretében, amely optimistává tehet minket. Azt igénylik a folyamatok, hogy gyorsan reagáljunk, és a mediterrán övezetnek a két partján a lehető leggyorsabban aktiváljuk magunkat. Köszönöm szépen. Most eh, megkérném Ahmed Alnaim professzort Kajróból. A Haneim professzor, nagyon elismert közgazdász, és a Kairói Egyetemen tanított, Németországban is tanított, sokféle témakörben publikált, Euromed EU ügyekben. Professzor úr, üdvözlöm! a szakbizottságunkban, és most eh, átadom önök a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Örülök, hogy itt lehetek. Témám az eh, arab tavasz gazdasági okai és gazdasági kihatásai. Az előadásom egyik része arra koncentrál majd, hogy az Európai Unió mire koncentráljon ebben az összefüggésben. Hogyha szeretnénk az arab tavasz gazdasági okait vizsgálni, akkor meg kell néznünk a szociális kontextust, amely az autokratikus kormány politikája volt. Tehát autokratikus rezsimek kormányozták a térség országait. jellemzők voltak ezekre a társadalmakra a központosított árszabás, támogatott élelmiszerárak stabilitással összekötve. Az Euromed keretében a gazdasági nyomás miatt liberalizálódott a kereskedelem. Az 1990-es évek elején a legtöbb Euromed ország arab részről elkezdte a washingtoni konszenzus féle reformokat szorgalmazni. Tehát elkezdte liberalizálni gazdaságát. Makro gazdasági mutatók tekintetében jó politikát is folytattak. A gazdasági teljesítmény pedig növekedett a válság évét kivéve, vagy néhány évet kivéve, amikor instabilitás volt. De a gazdasági reformok kontextusában a szociális biztonsági hálót és a szociális szempontokat nem vették figyelembe megfelelő módon. Mindjárt tudjuk, amikor liberalizáljuk a gazdaságot, a kormányzat hatalma áttevődik a gazdaság szereplőire, és az állam marad a szociális szolgáltató. Ezen országok kormányai nem igazán figyeltek a szociális szempontokra. Ennek eredménye pedig az volt, hogy nem volt túlságon túlságosan hatékony a szociális védőhálózat. Nagyon sok probléma volt vele, nem volt elégséges. A munkanélküliség pedig óriási mértékben növekedni kezdett. Az informális szektor elterjedésével a kormányzat észrevette, hogy igazából átveheti a szociális biztonsági háló szerepét. A közféra arra volt hivatott, hogy felszívja a munkanélkülieket. Olyan országokban került sor erre a politikára, ahol igazából nem volt erős a termelékenység. Emellett pedig néhány országban aránytalanság alakult ki a oktatás és a munkaerőviac szükségletei között. A 90-es évek közepén az autokratikus rezsimek sikerben kezdtek gondolkodni, és pedig a saját családjuk sikerében. Tehát, hogy a saját családjuk részesedjen megbízásokban. Ez pedig nepotizmust és retyerútját jelentett az állami gazdaságban. Tehát a rezsimet támogatták, a rezsim által kedvelt vállalkozók, és így ismét a szociális háló szenvedett. A tunéziai forradalom kapcsán is úgy gondolom, hogy ezek a főbb gazdasági okok. A szociális biztonság nem működött az országokban, azonban Tunéziában dőlt le az első dominó, és ez átment több országon. Tehát a forradalmak vagy a felkelések utáni helyzet az, hogy borzasztóan rossz a gazdasági helyzet. Miért? Azért, mert a jelenlegi rezsimek inkább csak a szociális aspektusokra figyelnek és elhanyagolják a gazdaságot. Nő a költségvetési deficit, a külföldi tartalékaink kimerültek, a valutákat leértékelték, óriási fizetési mérleg deficitünk van. A jelen rezsimek képtelenek foglalkozni ezekkel a problémákkal. Félnek az utcától, és félnek megszorításoktól. Hiszen attól félnek, hogy a megszorító intézkedések ahhoz vezetnek, hogy elvesztik népszerűségüket. Nagyon kritikus a helyzet néhány országban. Ez azt is elmagyarázza, hogy miért van itt meg a politikai iszlám. A politikai iszlám azért győzött, mert eh, szociális biztonságot eh, kínál, és a vallás is felhasználja ehhez. Azonban európai szempontból, nemzetközi szempontból a politikai iszlám viszonylag liberális a gazdaság ideológiájában, mondjuk így. És kétlem, hogy drasztikus változás lenne a jelen rezsimek gazdaságpolitikájában. Nagyon liberálisak, és a liberalizmusban hangsúlyozzák a szociális szempontokat. A probléma az, hogy a rezsimek nem tudják megfogalmazni, hogy mit értenek szociális igazságosság alatt. Nagyon sok minden belefér ebbe de a jelen rezsimek nem tudják, hogy igazából mit kellene megvizsgálni, és mit csináljanak a szociális biztonság tekintetében. Mi az EU szerepe itt? A nemzetközi közösség szerepe következőképpen írható le. Az Európai Unió felajánlotta a Duvil partnerséget. És ez nem helyettesíti a szabadkereskedelmi megállapodásokat, amelyekről az Európai Unió a térség rezsimeivel tárgyal. Úgy gondolom, hogy van egy probléma az Európai Unióval, amely mindig ott volt, és egységként kezelte ezt a térséget, és nem országonként. A történelem is megmutatta már, hogy ez nem volt megfelelő, hiszen kezdtük a társulási megállapodásokat, az EU-Mediterrán Uniót. Így összezavarodás volt ennek az eredménye a, dél -mediter, a déli mediterrán országokban. A társulási megállapodáson kívül nem született más. Az utolsó megjegyzésem az, hogy roppant nehéz az arab tavasz országairól úgy beszélni, hogy ezek egy csónakban eveznek. Marokkó nem szenvedett úgy az arab tavasztól, mint Egyiptom. Tehát nem lehet ugyanúgy kezelni Marokkót, mint Egyiptomot. Szerintem a Duville partnerség problémája az, hogy például Jordánia, Tunézia, Egyiptom, Marokkó egy kalap alatt van, pedig különböző országok. És hogyha a problémákkal foglalkozunk, akkor különböző stratégiák vonatkoznak a különféle országokra. Tehát a társulási egyezményekkel és az intézményi szerkezetekkel többet lehet elérni. Köszönöm szépen, elnök úr! Thank you. Köszönöm szépen! Ez volt akkor az első forduló. Most akkor megadom a lehetőséget a képviselőknek a kérdezésre. Van-e kérdés? Paul Murphy a GUE részéről parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket az előadásokat. Nagyon informatívak voltak. És azt hiszem talán, ami az utolsó előadás során elhangzott, Ahmed Gonaim professzor úrtól, én magam nyilván korlátozott helyszíni tapasztalatokkal rendelkezem, de a szociális infrastruktúra hiánya, a fiatalkorok munkanélküliségének növekedése, a lehetőségek hiánya véleményem szerint nagymértékben hozzájárult a felkelésekhez. Azt hiszem, hogy ezek a tényezők a liberalizációs folyamathoz szorosan kapcsolódnak, hiszen akkor az IMF egy új fajta politikát alkalmazott a térséggel kapcsolatban, de természetesen egyfajta ellentmondás is tapasztalható, mert például az IMF Egyiptommal folytatott tárgyalásainak receptje gyakorlatilag ugyanilyen volt, hogyha megnézzük a jelenlegi vitákat Egyiptom és az IMF között, az az, hogy a támogatásokat bizonyos időszakon keresztül visszavonja, és hogyha széles körben vizsgáljuk, a bizottság a további liberalizációval foglalkozik. A kereskedelem liberalizációja az egyik eredménye az volt, hogy egyes emberek úgy érezték, magukra hagyták őket, és az elégedetlenség egyre növekedett. Az arab tavaszt követő időszak pedig a kapitalista intézmények vezetőinek reakciója pedig az, hogy nagyon sokan még többhöz jutottak. Azonban úgy gondolom, hogy a stratégiát akár az állami befektetések szempontjából kell megnéznünk, hogy ez milyen fejlesztésekre van szükség. A második kérdés pedig arra vonatkozik, hogy ez eltérő ugyan országról országra, de mi a, ezek hogy ezeknek az országoknak az esetében a külföldi adósság visszafizetése milyen hatással rendelkezik, ez például Tunézia esetében meglehetősen nagy. Az adósságnak ez a része hogyan hat a gazdaságra, hiszen a gazdasági módon a teljes potenciáját nem tudja kihasználni. Nagyon sokat hallottunk a forradalmak után arról, hogy a bizottsághoz való hozzáállás hogyan fog megváltozni, és hogy mennyire közelebb állnak most már a demokráciához. Valóban hogyan, a valóságban hogyan változott meg a hozzáállás a bizottsággal kapcsolatban? Tunézi esetében, vagy a muszlim testvériség esetében Egyiptomban az emberi jogok tiszteletbe tartása, hogyan valósul meg, és a kereskedelmi téma mennyire változtatta meg a bizottsághoz való hozzáállást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Krisztiana Muscardini következik. Presidente. E solo per... Mm, Köszönöm szépen, elnök úr. Egy pontosítást szeretnék kérni. Jól értettem a dolgokat. Ugye egyrészt arról van szó, hogy az Európai Unió foglalkozzon a mediterrán övezettel, figyelembe véve a történelmet is, figyelembe véve azt is, hogy minden egyes országnak nagyon messze menő jellegzetességei vannak. Tehát nem csak arról van szó, hogy kiki megérte a saját arab tavaszát, hanem arról is, hogy másként élnek ezek az országok, másként gondolkodnak a dolgokról. Tehát nem tekinthetjük úgy, hogy a mediterrán övezet tehát önazonossággal rendelkező övezet, ugyanúgy, mint Európa sokszínű, a mediterrán övezet is az. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig, amelyet kiemelnék, mi a véleményük? Hasznos lenne az, hogy nagyobb mértékben segítenénk a kis és középvállalkozásokat a mediterrán övezetben, mindkét oldalon különben a tenger mindkét oldalán, azért, hogy szinergiák alakulhassanak ki, ne csak gazdasági szinergiák máskülönben, hanem olyanok, amelyek lehetővé tennék azt, hogy a piachoz való hozzáférést másként biztosítsuk, hogy megújítsuk a piacoknak a működését, és ne kövessük el azokat a hibákat, amelyeket korábban elkövettük, ahogy csak a, a finanszírozások, a pénzügyi eszközökkel élünk, és másra nem gondolunk, tehát a KKV-kat hogyan lehet eltekintetve felkarolni. Köszönöm, elnök úr. Nagyon eh, izgalmas téma, amiről itt tárgyalunk, és kifejezetten eh, gratulálok az INTA bizottságnak, hogy eh, vállalja a kihvásokat amelyek összefüggenek ezzel a workshoppal. Az összes felszólalótól szeretném megkérdezni, hogy eh, nem kellene-e teljes mértékben átépíteni a déli mediterrán országokba gazdasági, szociális szerkezeteket? De a kérdésem a bizottsághoz is a következő. Megvan a Mediterrán Unió, megvan a barcelonai folyamat, és mindig volt egy nagyvállalatokat, bankokat kedvezményező kereskedelmi politika, és ez az autokrata rezsimeket segítette. Hogyha ezt nem akarjuk így folytatni, akkor milyen lehetőségek vannak? És a civil társadalom képviselői közül kivel találkozott a bizottság? Tehát nem kell gyorsan szerintem rögtön egy újabb egyezményt kötni, hanem meg kellene nézni, hogy mit lehetne csinálni. Felmerül a kérdés, hogy milyen a gazdasági realitás ezekben az országokban, összehasonlítva többi arab szomszéddal. Milyen elképzelések vannak a partnereik részén, milyen az interregionális gazdasági együttműködés a térségben. Hát hogyan lehetne mondjuk a kisipar, az önjáró ipari fejlődés lehetőségeit leírni? Tehát itt az összes térségi országra gondolok. Hogyan lehetne egy gazdasági fellendülést elérni a földközi tenger déli részén? Úgy, hogy erősen versenyképes gazdaságokkal is felvegyék a versenyt, mint például az Európai Unió, vagy Törökországgal. Tehát milyenek a globális kereskedelmi viszonyok? Ugyan lehetne modernizálni. A szabadkereskedelmi megállapodások tényleg feltétlenül szükségesek? Vagy el kell gondolkoznunk teljesen más formákon is, hogy a gazdaság hogy tudná önmagát eltartani, és ebből pedig természetesen a térség szociális gazdasági restruktúrálása is következik. Végezetül pedig milyen elképzeléseik vannak a multilaterális Bali konferenciáról. Tehát, hogy, hogy ez hozzájáruljon az önök országai gazdasági fejlődéséhez. Köszönöm. Ez workshop, tehát nyitott mindenkinek. Én szeretném megkérdezni, hogy van-e a szélesebb közönség részéről kérdés, megjegyzés. Igen. Kérem, mutatkozzon be. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Pedro Narro vagyok. A Gazdasági és Szociális Bizottságot képviselem, két kérdést szeretnék feltenni. Ignacio Garcia úr hozzászólásával kapcsolatban. Egyébként az előttem szóló is említette a civil társadalom szerepét. Úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú, hogy a civil társadalmat bevonjuk. Nem csupán az ilyen jellegű megállapodások kialakításába, hanem a nyomon követésbe is. Azt hiszem, hogy eddig még a civil társadalmat nem vonták be a folyamatba. Szerintem erőfeszítéseket kellene tenni. Remélem, hogy az igazgató úr tud valamilyen konkrét példát mondani erre, ugyanis vannak már gazdasági és szociális tanácsok egyes országokban, mint például Marokkóban, úgy gondolom, hogy nagyon helyes lenne valamilyen lehetőséget biztosítani számukra, hogy részt vegyenek a kidolgozásban és a nyomonkövetésben e megállapodások esetében. Másodszorban pedig kérdezni szeretnék még egy alapvető fontosságot, ez pedig, hogy hogyan lehet mérni a megállapodások fenntarthatóságának mértékét. Szerintem nagyon újszerű ez a kérdés, és prioritást élvez, de nagyon sokszor elfelejtjük, hogy mi volt ezeknek a megállapodásoknak a hatása a vidéki területeken, a legszegényebb területeken, a déli országokban, illetve a mediterrán térség északi országaiban. Ezek a megállapodások gazdasági, szociális és környezetvédelmi kihatásokkal voltak. Hogyan fogják ezeket a hatásokat mérni ezekben a régiókban és a fenntarthatóság szempontjából főleg? Köszönöm szépen, elnök úr. Van-e még kérdés? Úgy tűnik, hogy nincsen, akkor pedig a előadóknak fogom megadni a szót, ugyanebben a sorrendben Ignacio Garcia Nos, nagyon sok kérdés hangzott el, úgyhogy megpróbálom ezeket sorba venni. Az első kérdés, ami elhangzott, az az volt, hogy milyen hatás sokkal rendelkeztek ezek a szabadkereskedelmi megállapodások, amelyeket az EU eddig a régi országaival megkötött. Azt hiszem, hogy a leg jobb megközelítés az az, hogyha szerények vagyunk, pozitív volt a hatás, de korlátozott. És ez nem meglepő, ugyanis, hogyha megnézzük, hogy ezek a megállapodások mire lettek kidolgozva, mondjuk, hogyha az elmúlt éveket megnézzük, gyakorlatilag ez a kereskedelem liberalizációra vonatkozott, de csak az ipari termékekre. A mezőgazdaságban nagyon kismértékű liberalizáció volt, és különösebben elmélyült gazdasági kötelezettségvállalás nem szerepelt ezekben. Hogyha megnézzük Egyiptom vagy Tunézia és Marokkó mérlegét, akkor azt látjuk, hogy kereskednek az Európai Unióval, ki is terjesztődött, kibővült a kereskedelmük jelentős mértékben, azonban persze a gazdasági potenciál meglehetősen korlátozott, ugyanis fogalmazunk világosan, az eddig megkötött megállapodások meglehetősen korlátozottak voltak gazdasági kihatásokat tekintve. A második kérdés pedig arra vonatkozott, hogy a hivatalos politika hogyan reagál a régió fejleményeire. Engedélyt kaptunk a tanácstól arra vonatkozóan, hogy ezzel a négy országgal tárgyalásokat folytassunk, és elismerik, hogy ezzel, hogy ugyan négy, ez a négy ország eltérő, de azért a demokratikus folyamatok mellett elkötelezettek, de az nem azt jelenti, hogy csupán egy egykapta fára készített megoldást fogunk használni, hiszen minden ország eltérő, és minden ország helyzetét a párbeszéd folyamatában kell értékelni. Tehát, hogy a folyamatok eléggé felkészültek arra, hogy a tárgyalásokat megkezdjük, és egy közös egyetértésre kell jutni azzal kapcsolatban, hogy mindkét oldal elkötelezett amellett, hogy szerepet vállaljon egy nagyon elmélyült gazdasági átalakulási folyamatban. Egy dologról meg vagyok győződve, hogyha ezek az FTA meg tárgyalások csak akkor lehetnek sikeresek, hogyha a kereskedelmi partnerek meg vannak győzve, jogosan és demokratikus módon, hogy érdekeltek az Európai Unióval folytatandó elmélyült integrációban. Itt nem csupán egy politikai elkötelezettségre van szükség, ugyanis, illetve hogyha nincs meg ez a politikai elkötelezettség, az FTA megállapodások nem lehetnek sikeresek, ezt a folyamatot csak akkor fogjuk tehát megkezdeni, hogyha mindkét fél meg van győződve arról, hogy ez az előrehaladásnak a módja. Természetesen nagyon nehéz döntéseket kell meghozni a tárgyalások során, és ez is világos, hogy a gazdasági reformok csak akkor lehetnek sikeresek, hogyha valódi politikai támogatást kapnak, és valódi szerepvállalást tapasztalható az egyes érdekelt felek részéről, az érintett országokban az üzleti közösség részéről, illetve már más civil társadalombeli partnerek partnerek részéről is. Nagyon elégedett vagyunk azzal, hogy Tunéziával, Marokkóval folytatott tárgyalásaink során, illetve Egyiptommal folytatott tárgyalásaink során a civil társadalom is nagyon fontos szerepet játszik a folyamatban. És természetesen ez minden bármely megállapodás végrehajtásának részét képezi, ugyanis a megkötendő megállapodásoknak nagyon fontos része az, hogy a civil társadalommal rendszeres párbeszéd valósuljon meg. Tehát eléggé világos, hogy nem egy egykaptafára készült jelent, megoldást próbálunk használni az országoknál, nagyon fontos közös elvekből indulunk ki, de ne felejtsük el, hogy Marokkó nem Jordánia, Tunézia nem Marokkó, tehát nem lehet ezeket az országokat egymással egyformán kezelni a gazdasági integrációs folyamat az EU-val, tehát az egyes országok ritmusában fog tudni előre haladni. Támogassuk természetesen a regionális gazdasági integrációt, ez nagyon nagy kihívást jelent, és természetesen nem várjuk, hogy egy napról a másikra megváltozzék a helyzet, hanem a négy ország amely az Agali megállapodásnak is részes felei, saját gazdasági integrációjukat is elkívánják mélyíteni, illetve az Európai Unióval és bilaterális integrációt kívánnak fenntartani. Azt gondolom tehát, hogy ezeket a kérdéseket a régión belüli kereskedelem körében is meg lehet oldani. De azt hiszem, hogy a Balival kapcsolatos kérdés egy kicsit tovább megy már, úgyhogy erről majd később fogunk beszélni. Köszönöm szépen, Pier Antoni Opanzéri, nagyon röviden. Grazie. Tre, Köszönöm szépen. Három észrevételem lenne röviden. legyenek a dolgok teljesen világosak, akkor, amikor az arab tavaszról beszélünk, akkor arra is gondolni kell, hogy mi váltotta ki ezt a jelenséget. Erre pedig a válaszom az, hogy most fizetjük meg az árát annak a késlegedésnek, amelyet többek között az Unió okozott. És hát számos éven keresztül az Unió jelentős módon lépett fel, de végül is mi történt? Az, hogy a rendszereknek, a korábbi rendszereknek a fenntartását biztosítottuk azért, hogy stabilitás legyen a, a régióban, tehát egyfajta kompromisszumot kötöttünk. És ö, így módon próbáltunk felépni többek között a migrációs jelenségek ellen. Ez volt a kerete a felépésünknek, már pedig ez a keret szétrobbant, figyelembe véve a gazdasági és egyéb fejleményeket. Akkor, amikor ilyen kérdésekkel foglalkozunk, akkor óvatosak kell legyünk, és vigyázzunk, vigyázzunk ö, minden szempontra legyünk figyelemmel, figyelemre, figyelemmel, és azok a mozzanatok, amelyek korábban megoldásra kerültek, azok most hát milyen sorsa lesznek ítélve. Vigyázzat, nem szabad, hogy kolonialista, neokolonialista módon lépünk fel. Aztán mindazok, akik előidézték az európai tavaszokat, azok most hol vannak? Mi történik? Mi történik a parlamenteknek a szintjén, a demokrácia szintjén? Minden egyes ország külön esetet képez, nem tudunk régió régiós keretben gondolkodni csak és alapvető fontosságú az, hogy az új szomszédsági politika keretében tovább gondoljuk a regionális integrációt. Ez az egyik kulcs mozzanata a folyamatnak, és e tekintetben az uniónak kötelezettséget kell vállalnia, amennyiben valóban kívánja, hogy egy szabadkereselmi övezet jöjjön létre, és amennyiben arra törekszünk, hogy igazán kedvező folyamatok alakuljanak ki ebben a régióban, ezen országokban. Éppen ezért van szükség egy nagyon méreható, komoly át tekintésére a helyzetnek és a partnerségnek, melyek is az alapjai a különböző együttműködéseknek, és hát késésben vagyunk a céljainkat, a korábbi céljainkat nem teljesítettük. Éppen ezért mondanám azt, hogy arra van szükség, hogy, hogy jelen kell, hogy legyen a folyamatban a civil szervezeteknek a sora, amelyek nélkülözhetetlenek a politikai folyamatokban, a méreható változásokban, politikai változásokban. És aztán van még egy további nagyon meghatározó szempont ezen országokkal kapcsolatosan, nevezetesen a különböző külföldön megőrzött tőkéknek a vissza juttatása ez az országban. többi milliárd, százmilliárdos országokról van szó, Egyiptom, Líbia és egy, többi országoknak az esetében. Tehát 40-50 százalékban különben a külföldön tárolt tőke az EU-s országokban lelhető fel. Ezt a pénzt, ezeket a pénzösszegeket vissza kell jutatni az érintett országokba, azért, hogy teljesítsenek ezek a célok. Köszönöm szépen, Raneim professzor. Tehát ezek a pénzek valahogy elképzelhető, hogy visszakerülnek? Elnök úr, a történet része, hogy a régi rezsim által elvitt pénz mérete túlzott. És elég hosszú a jogi út, hogy visszakapjuk a pénzt. Tehát még hogyha visszaszerezhető, köszönő viszonyban nincs azzal az összeggel, amit a média említett rövid távirati stílusban válaszolnék. Az eh, IMF is ugyanezt a receptet alkalmazza, de most nem akarom az IMF-et vádolni, én nem akarom most a nemzetközi közösséget vádolni, hiszen ha olyan rezsim van, amely még kialakulóban van, és képtelen a gazdaságával foglalkozni, nem csak Egyiptomról beszélek. Nem vár, nem tudom elképzelni, hogy bármely donor egy ilyen hozzá nem értő rezsimnek pénzt ad. Az elnök tanácsadó testülete 17 kompromitált alak, egyikük sem közgazdász. Tehát ez teljesen elfelejti a kormány programja. Tehát a külső adósság nem volt probléma Egyiptom számára, drámai módon növekszik jelenleg az ország eladósodottsága, és nagyon veszélyes. Mert egy országhoz fűződik, amely most Egyiptomnak hitelez. Nagyon veszélyes, és mindenképpen kell valamilyen újraütemezést, vagy valami megoldást alkalmazni, de a jelen rezsim részéről semmilyen készséget nem látok arra, hogy ezzel foglalkozom. Igen, az arab országok különbözőek. A KKV-k egyetértek, katalizátorok lehetnek, a fejlődés motorja lehetnek a déli med országokban, de nagyon gyakran úgy beszélünk a KKV-król, mint a itt lévő szellemről, az elefántról, tehát nincsen olyan stratégia, amely mindenkire egyaránt vonatkozik. Az ilyen az mindig csődöt mondott, ebben egyetértek. Támogatni kell a KKV-ket, de miután megvizsgáltuk, hogy mi a helyzet. Agadir, intraregionális központ. Jó elképzelés volt, de két probléma van ezzel. Az első az, hogy a négy ország számára az ösztönzők, hogy részt vállaljanak ebben, nagyon gyengék. Tehát igazából Egyiptom, Jordánia nem igazán érdekelt, és Marokkó és Algéria meg nagyon kötődik az Európai Unióhoz. De És nincsen mérce, hogy mivel mérjünk. Egyiptom például nem tesz különbséget abban, hogy hogyan exportál Tunéziába, vagy Marokkóba, vagy hogy onnan tovább mennek, nincsen különbség, hogy hogyan számolják ki. Igen, a társulási megállapodás hatása, egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni, úgy gondolom van egy probléma ennek a hatásnak megítélésével. Egészen egyszerűen, mert így sincs mérce, nem tudjuk mivel mérni. Hogyha százalékkal próbálunk méricskélni, akkor azt látjuk, hogy a kereskedelem stabil a déli mediterrán térséggel. Azt is megállapíthatjuk, hogy növekszik. Hogyan állapítjuk meg ezt, hogyan állapítjuk meg, azt nem tudjuk. Kellene valamilyen sillabusz, amivel mérni tudnánk ezeket a dolgokat. Ilyet nem ismerek. A Sussexi Egyetemen kidolgoztak egy ilyen mérő formulát, de nagyon bonyolult. És egyszerűen nagyon nehéz megbecsülni a dolgot. Végső megjegyzésem, igen, szükség van a mélyre nyúló integrációra, azonban a, ez az integráció az megint, megint megfoghatatlan kísértet. Mit jelent ez? Tehát ez a piacra jutást jelenti, a demokrácia előmozítását, a polgári emberi jogok előmozítását, tehát ezeket a dolgokat tisztázni kell, megfoghatóvá kell tenni, hogy a déli mediterrán térség és az EU is profitáljon belőle. Nagyon szépen köszönöm. Most akkor áttérünk a második panelre. Két felszólalóval. Az első professzor Ervan Lannun, ő az Európai Kollégiumot képviseli, és a Genti Egyetemet. Ismét 10 percet kap a felszólaló. Tehát Lannon úr, köszönöm, hogy itt van, és átadom a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr. Mindig nagy örömemre szolgál, hogyha eljöhetek az Európai Parlamentbe, és részt vehettek a vitán, főleg akkor, amikor ilyen nagyon lényeges témáról van szó, a szabadkereskedelem kiterjesztése és szabadkereskedelmi megalapodások. Nagyon sok kérdés merül fel a témával kapcsolatban. És néhány megjegyzésem is lenne majd. Az új EU-s stratégia az arab tavasz után, EU stratégiáról van szó, három fajta választ jelent. Közvetlen válaszokat az arab tavasz alatt, humanitárius segítséget, és így tovább ezzel nem szeretnék foglalkozni. Volt egy középtávú szociális gazdaságú válasz, az úgynevezett tavaszi program keretében, ez a KKV-kre is vonatkozik, és ez jó vélemény szerint. De ez a tavaszi program egyfajta átfogó multikulturális program volt. Itt uh, meglévő pénz egy lehetőségeket uh, vizsgáltak meg a fiatalok számára. Említette valaki a Dovilli esetet, a legfontosabb véleményem szerint itt az volt, hogy az európaiak eh, a KKV-knek eh, hiteleket adtak, nagyon fontos volt ez, és az EBRD mandátumát is kibővítették, kiterjesztették ezekre az országokra. Ez eh, közép és hosszú távon jó lesz a gazdaságnak. 2011 júniusában mandátumunk volt a tanácstól a bizottság részére, hogy tárgyaljon a szabadkereskedelmi megállapodásokról. És ezt a külügyi tanács határozta el annak érdekében, hogy fenntartató demokrácia alakuljon ki az alatt az országaiban. Nagyon érdekes, hogy a bizottság Eston asszonynal karölt felülvizsgálja a szomszédsági politikát, amikor éppen, hogy megindult Tunéziával. És elfogadták, de már jó néhány hónapja előkészítették. Tehát ez volt a közvetlen válasz az arab tavaszra. Tehát nagyon fontos különbséget tenni ezen térség és a megállapodás között. Ahogy már említettük, van Euromed társulási megállapodásunk, és amit 2006-ban mondott a bizottság a jó szomszédi politikáról, az, az hogy a szabad kereskedelmi megállapodások szolgáltatásokat és árukat tartalmaznak, és most mezőgazdaság és halászati élelmiszer ipari termékekre is kiterjed. Az eh, ANP akcióterv kiterjesztése is eh, új generációját jelenti majd a mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapotásoknak, tehát a DCFTA-knak hogyha megnézzük a mandátumot, akkor itt nem arról volt szó, hogy új megállapodásról tárgyaljanak, hanem arról, hogy szabadkereskedelmi területekről tárgyaljanak. Ez a meglévő társulási megállapodás nem helyettesíti, hanem kiegészíti. Van egy új Ukrajnával kötött társulási megállapodásunk. És ez egy olyan egyezmény, amely a hagyományos társulási egyezményen alapul, és a Lisszaboni szerződés 8-as cikke alapján került meghatározásra. Ez eh, itt a szomszédsági politikán alapulva hoz létre ilyen társulás egyezményeket. És eh, az is világos, hogy eh, most négy arab országgal tárgyal az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodásokról. És itt szeretném tisztázni a mandátumot. A bizottság bilaterális tárgyalásokat javasol Egyiptommal, Tunéziával, Jordániával és Marokkóval. Hogy létrehozzon egy DCFT-át, mély és átfogó szabadkereskedelmi egyezményt. Tehát itt nem új generációs FTA-ról van szó. Hogy világos legyek, hiszen nagyon bonyolult és összetett a helyzet. Az Euromed alapján lehetséges a szabad kereskedelmi térség fogalmát kiterjeszteni a mezőgazdasági termékekre is. De van itt még egy csapás amely az európai szomszédsági politika. Ez multilaterális megállapodásokat jelent, közlekedés, szállítás, energia területén, és ez egy bilaterális csapás, amely a DCFTA-ra vonatkozik, és ez technikai jellegű. Tehát itt meg kell nézni az ipari, például az ipari termékek piacra jutás képességét, és így tovább. Aminek a tanúi leszünk középtávon az az, hogy szektorális megalapodások fognak elterjedni. Ez nem teljesen új, hiszen a helyzet egyre bonyolultabb lesz. Az a probléma, amelyet például Svájc esetében szembesülünk, az az, hogy nincsen fő megalapodás, de rengeteg ágazati megalapodás van. És ez pedig bonyolult és nehezen kézben tartható. Hát Marokkóval kezdjük azt, amely az Euromed társulási megalapodásban szerepelt, és a modell viszont a szomszédsági gazdasági politika. Ez több, mint az FTA azonban sokkal kevesebb, mint egy európai gazdasági társulás. Hiszen itt a partnerországok szuverenitása teljes mértékben megmaradt, tehát erre példa például a Törökországgal kötendő vámunió is. Ez pedig mélyülő politikai társulást jelent majd. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú távú perspektíva. De szerintem fontos, hogy tudjuk ezt. Hiszen azzal konfrontálódunk, hogy egyre több a komplexitás. Mit jelent ez? Laboratóriumokat, ez tanúsítványokat jelent, nagyon technikai jellegű dolgokat. Létre kell hoznunk ezeket a struktúrákat, amelyekkel dolgozni lehet, és ez nagyon technikai jellegű dolog. Ezt szerettem volna mindenképpen kihangsúlyozni. És még két megjegyzésem van, két-három megjegyzésem van. Először is a regionális kontextus nagyon fontos. Sok új dolog van, az EU és az Arab Liga tagállamai között. Nagyon fontos Kína és az öbölmenti országok helyzete, hogy emlékeztesem önöket, amikor Hanusi úr megérkezett Tunéziába, az első dolog, amit mondott, az volt, hogy ne féljenek. A mi modellünk a török modell. Tehát ez kompatibilis a piacgazdasággal és a demokratizációval. És látjuk, hogy erről a modellről intenzíven gondolkoznak a térségben. Rövid távon azt javasolnám, hogy szükségesek szektorális tanulmányok minden ország, minden ágazat tekintetében. Tehát nem lehet a hatástanulmányt általánosítani. Nagyon fontos az ösztönző kérdés, nem csak a pénz az ösztönző, hanem például a képzés. Mindenképpen egy jogi észszerűsítésre van szükség. Közép és hosszú távon. Hogyha hasonló megállapodásaink vannak a keleti partnerségben, a déli partnerségben, akkor növelnünk kell ezeket. Tehát a jogbiztonság kulcsfontosságú. Itt van előttünk a kihívás, hogy hogyan eh, hozzuk létre a gazdaság számára a jogi keretet, és hogy hogyan érhessünk el egy eh, mediterrán EU gazdasági integrációt. Köszönöm. Thank you very much, Professor Lan. Köszönöm szépen, professzor úr. Most pedig arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy e témákkal kapcsolatban nagyon sok munkát végzett az első panel, például egy könyv is kiadásra került, az Európai Szomszédsági Politika kihívásai, illetve a professzor tól elhangzott elképzeléseket a közeljövőben elmélyíti, miért pedig a gazdasági válasz a válságra, kereskedelmi megállapodások új generációja a medországokkal. Nem tudom, hogy a bizottságnak van-e az első előadással kapcsolatban valamilyen megjegyzése. Röviden, igen, azt hiszem, hogy valóban nagyon röviden fogok szólni, ugyanis úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne egyes pontokat tisztázni. Joggal mondjuk, hogy az elmúlt néhány év során, még az arab tavasz megkezdése előtt azok az erőfeszítéseink, amelyek az régió országaira vonatkoztak, inkább a jelenlegi társulási megállapodások lefolytatására vonatkoztak szektorális megállapodásokon keresztül. Egyiptommal és Marokkóval, illetve Jordániával megállapodásokat kötöttünk, illetve tárgyalásokat folytattunk azért, hogy a társulási megállapodás végrehajtásával kapcsolatban megpróbáltuk megnézni, hogy a szektorális tárgyalások hogyan alakulnak a szolgáltatások területén. Ezt a megközelítést már kipróbáltuk, de nagyon világosan az új mandátum mögött nem ez az elképzelés, húzódik meg, amelyet a tanács az arab tavasz megkezdése után folytatott. Egy sokkal globálisabb megközelítést kíván alkalmazni, amelynél a társulási megállapodást kívánja folytatni, hiszen az érintett országokkal már vannak társulási megállapodásaink, hanem megpróbáljuk a gazdasági integrációt elmélyíteni, nem szektorálisan, hanem átfogó módon a gazdaság és kereskedelmi kapcsolatainkat megvizsgálva ezért kezdtünk el tárgyalásokat folytatni Marokkóval, illetve Tunéziával is megbeszéléseket folytatunk, illetve Egyiptommal, de ez nem az az elképzelés, hogy különböző szektorális megállapodásokat adunk hozzá a már meglévőkhöz, hanem a lehető legnagyobb mértékben megpróbáljuk a kereskedelmi és fejlesztési elemeket megvalósítani a társulási megállapodásban, nagyon fontos megnézni országról országra, hogy melyek a prioritások, amelyekkel kapcsolatban az Európai Unió tevékenykedni kíván, ugyanis szerintem nem szabad elfogadni, hogy az Európai Uniós vívmányokat figyelmen kívül hagyják, megpróbáljuk tehát a gazdasági reformok folyamatát megvalósítani, ez a mi megközelítésünk. Ilyet szerettünk volna megerősíteni a szabadkereskedelmi megállapodásokon keresztül, tehát el akarom mondani még egyszer, hogy nem több szektorális megállapodást akarunk, nem ezen működünk együtt Marokkóval. Köszönöm szépen, mondja az elnök, utolsó hozzászólunk pedig a földközi tenger másik partjáról Alam Menaur, nagykövet úr, marokkói nagykövet az Európai Unió előtt. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk, ugyanis Marokkó az első olyan ország, amelyel tárgyalásokat fogunk megkezdeni az elmélyült és átfogó szabadkereskedelmi megállapodások terén, és Ignacio Garcia lesz a főtárgyaló illetve Tunézia és Jordánia nagykövetségének a képviselőit is itt üdvözölhetjük körünkben. Olyan országok ezek, amelyekkel remélhetőleg a közeljövőben megkezdjük a tárgyalásokat. Nagykövet úr, köszönöm, hogy eljött, üdvözöljük, öné a lehetőség. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak erre a munka értekezletre, amelynek a keretében körbejárhatjuk az új típusú, elmélyült és ö, átfogott típusú szabadkereskedelmi egyezményeket. Ezzel a témával tehát ö, foglalkoztunk és foglalkozunk, és hát szó esett már arról is, hogy mennyire gyorsan reagált az Európai Unió a tavaszi Európára, márciusban és májusban 2011-ben egy közlemény, egy-egy közlemény tett közé az Európai Bizottság, és ennek keretében utaltak egyrészt a mobilitásra vonatkozó partnerségre, ez egy önálló téma különben, és talán nem is a mai napon kellene tárgyalnunk, de főképp a másikra utalnék, amely az átfogó és elmélyült szabadkereskedelmi tevékenységre vonatkozik. De mint ahogy már kollégánk mondotta, már ennek ezt megelőzően, az arab tavaszt megelőzően is történtek különböző események a megerősített szomszédságpolitika keretében, ugyanis szó esett arról, hogy hogyan lehet lehet újra fellendíteni az együttműködés az Európai Unió és a keleti, illetve a déli partnerei között az Unióval, máskülönben Ukrajna is elkezdett ilyen tárgyalásokat, még a déli országokkal való tárgyalások megkezdése előtt. Mely déli országokról van szó az Európai Unió részéről, az új partnerség keretében? Nos, hát, mint ahogy erről szó esett, és említette Bárszerő úr, áprilisban indult egy első tárgyalási menet az Unióval a részünkről, aztán egy következő menetre a jövő héten kerül sor, majd Brüsszelben, és októberben lesz egy harmadik menet. Így módon a programunk valóban szép és tartalmasan elindult, de a terminológián túl tehát ugye jogalkotási közelítés, szabályozási konvergencia, ezek a kulcs momentumai az új megállapodásoknak. De ezen felül a számunkra Marokkóban, ami rendkívül lényeges, az a konkrét célkitűzés, az a konkrét lehetőség, hogy Marokkó, persze mutandis, mutandis élvezze azt a négy alapszabadságjogot, amely az alappillére az Európai Uniónak a, a javak, az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgására utalnék itt, és az az akcióterv, amelyet e, jóvá e, hagyott az Európai Unió Marokkóval kapcsolatosan, megfogalmazta azt, hogy egy olyan gazdasági térség irányába lépjünk előre, amely a közös gazdasági térségként írható le. Mert hogy, ö, ahogy ez elhangzott Gedon úrnak a Gadon úr részéről, nem öncélú dolgokról van szó, politikai céljaink vannak, stratégiai céljai vannak az európainak, és ö, gazdasági céljai, ezek nagyon világosak és egyértelműek, és nekünk déli országoknak, szomszédjában Európában, szintén vannak ilyen céljaink, és főként azon országoknak, amelyek stratégiai célkitűzéseket fogalmaztak meg együttesen az Európai Unióval, és amelyek kívánnak szintén a gazdasági konvergenciára lépni, azaz a felzárkózás ilyen irányú útját választják. Úgy gondoljuk, hogy a Lisszaboni szerződés ezt lehetővé teszi, Lennon úr erre utalt, és ez az új, új perspektíva, az új szerződési keret teszi lehetővé a számunkra, azt, hogy egy sor megállapodást kössünk az Európai Unióval többek között azokra, vagy illetve arra utalok, amelye, amelyre áprilisban került sor. Három jelentős észrevételem lenne. Először is az, hogy nyilvánvalóan most nem arról van szó, hogy a 35 fejezetét a közösségi vívmányoknak, az átinak átemeljük, de ugyanakkor a szabályozási közelítés, célkitűzés főként azon témákban, amelyeket a partnerországok fogalmaznak meg, mint prioritásos ágazatok. Ez az első dolog. A második mozzanat az és hát világos rögzíteni kell tekintetben, hogy nem minden partnerország indul ex nihilo el a folyamatban, nem nulláról indulunk. Marokkó például már több éve, néhány éve, vagy akár azt mondanám, hogy több éve, ha megnézzük a történelmi kitekintés keretében mindez. Szóval Marokkó elindult a piacgazdaság, szabad piacgazdaságnak az irányába, az európai stratégia irányába, a saját felfogásában. És ennek keretében szinte automatikusan a jogalkotási eszközeibe beépített egy sor európai normát. Mindez aztán megerősítést jelent a 80-as években, amikor Marokkó csatlakozott a GATT-hoz, és akkor, amikor egyik alapító tagjává vált a WTO-nak is, mint ahogy Lennon úr mondotta, mindez megtörtént akkor, amikor Marokkó a számos párhuzamos megállapodást megkötötte az Európai Unióval is, amelyek mind azt igénylik, hogy valahol, valamilyen úton, módon átültesse Marokkó az európai normákat. A harmadik emelendő dolog az, hogy nem szabad, hogy öncélúnak tekintsük ezen új típusú szabadkereskedelmi megállapodásokat. Nem. Ez, ez olyan, mint egy kirakós játék. Egy nagyon széles elemekből és nagy elemekből, sok elemekből összeálló kirakós játék, amely ugye a számos Európai Uniós partnerből és tagállamból áll, amelynek tehát célja egyrészt a közös európai térséghez csatlakozzunk, de ezen felül még az is, hogy minden területet lefedjünk, a politikait, a demokratikusakat, a demokrácia területeit és a szociális célkitűzéseket is megjelenítsük. Mindezek után még azt tudom elmondani, hogy a tárgyalásaink az Európai Unióval a szabályozási közelítés, közeledésnek a keretében előirányozták azt is, hogy a különböző ipari normákat, a közbeszerzési területeket is közelítsük. Persze ennél tovább lehet bővíteni a listát, a közlekedés szállítás, a mezőgazdaság is majd csatlakozik mindezen területekhez. Marokkó úgy döntött, hogy ezen ágazatok kapcsán fontos lefednünk a stratégiai célkétizőseinket, és ezen felül megerősíteni a már elért eredményeket, mert ugye kézzelfoghatóvá kell tenni a dolgokat, és hát ezek már kézzelfoghatók egy sor dologban. Tehát egy sor olyan jogaz, jogszabályi átutatás történt, amelyek kiemelendők ezen területek tekintetében. Milyen módszert alkalmazunk a jövőben, már alkalmazunk talán, és a jövőben milyen módszert kell, hogy érvényesítsünk? A fokozatosság, a lépcsőről lépcsőre való építkezésnek a módszerét kell honosítanunk, tehát fokozatosan átemeljük a közösségi vívmányokat, és ezen felül, akkor, amikor már mindeneknek a hatása is megnyilvánul, el kell mélyíteni és bővíteni kell a teljes skáláját a közösségi akiknak az átütettettségükben. Most ennek keretében úgy vélem, hogy felelősen kell, hogy fellépjenek a partnerországok. Tehát ez az a bizonyos kondicionalitási terület, amelyről már szó esett. Szóval mindenképpen arra van szükség, hogy participatív és inkluzív módon lépjünk fel. Mit is jelent az inkluzív fellépés? Nos, azt, hogy a partnerországnak kell a prioritásokat megfogalmazni. A participáció pedig azt jelenti, hogy mindez egyeztetés módon egyeztetéses módon kell, hogy megvalósuljon, nem csak a hivatalosság a szintjén, hanem az összes mozgató ereje az országnak, civil mozgalmak és az egyetek is jelenek, jelen legyenek a folyamatban. Erre törekedtünk már évek óta Marokkóban, és ennek keretében hajtottunk végre egy sor reformot. Ezek nagyon jelentős holderejűek, parlamenti reformra tudok itt utalni, a politikai pártok valóban aktívan kell, hogy jelen legyenek az eszmecserékben, de nem csak ők, hanem a civil társadalomnak a különböző szereplői, a vállalkozások ugyanígy. És eh, ennek keretében a szakszervezetek is jelen kell, hogy ennek a folyamatban, vagy egyéb érintett szervezetek, kutatók, és így tovább. Szóval ebben a fellépésben mi arra törekedtünk, hogy kialakuljon egy első ö, kör, a, egy hivatalos kör, a szűk kör, a hivatalos embereknek a köre, de ezen felül ez a kör legyen állandó párbeszédben a civil szervezetekkel azért, hogy így módon lehessen tovább finomítani Marokkonak az álláspontját a szerződés megkötésében, a megállapodás megkötésében. Úgy vélem, hogy az a szakértelem, amely eh, kialakult Marokkóban, hála a tag, és amelyekre a kezdeményezést és az impulzust a 2000-es évek elején a királyok adta. Szóval ezek a törekvések oda vezetek, hogy 2011-ben jóváhagyásra került az új alkotmányunk, és ennek keretében lehetőség hogy nyíljon Marokkó számára, hogy a fogadó ereje erősödjön, a közösségi vívmányokra való nyitottsága még inkább alátámasztott legyen, és a kopenhágai kritériumoknak is eleget tudjon tenni. Ambiciózusak ezek a célkitűzések, számos kihívást tartalmaznak, ugyanakkor költségesek is. Ezt a költséget ugyanis meg kell fizetnünk, nagyon őszintén megvallom, hogy önmagában Marokkó nem lesz képes ezen költségeket állni. Éppen ezért van szükségünk a partnerségre, az európai partnerségre. És ö, most a FTA megállapodáson felül, a mezőgazdasági megállapodáson felül, és az különböző megállapodásokon felül szükség van egy szolidaritási paktumra, egy olyan szolidaritási megállapodása, amely egy ö, ö, szimmetrikus és aszimmetrikus kereten belül gondolkodik. Tehát a szolidaritás nem jelenti azt, hogy rászorulunk a segély, segélyekre, és segély alá ö, tegyenek minket, mint ahogy ö, ezt ö, más esetekben ö, észleltük a, a, a világban. Szóval nem, arra van szükség, hogy, hogy ö, egy igazi partnerség alakuljon ki a déli országokkal az új megállapodásoknak a keretében. Most gondolok itt a különböző alapokra, a, szociál, a kozélyos alapra, a strukturális alapoknak a forrásaira, mert hogy mindenek költsége van, szó, társadalmi költsége van, és a társadalmi költséget, finanszírozni kell tudni. Persze meg kell vizsgálni azt, hogy milyen úton és módon lehetséges orvosolni az ilyenfajta szociális eh, nehézségeket, feszültségeket. Úgy vélem, hogy e tekintetben szükségünk van arra, hogy úgy mechanizmusok alakuljanak ki, olyan mechanizmusok legalábbis nálunk újak, amelyek Európában már beváltak, és amelyeknek a keretében az szomszédségi politika megnyilvánulhat, és a 2014-2020-as költségvetési többéves keretben úgy vélem, hogy fontos lenne, hogyha létezne egy összeg, amely erre a célra irányul azon országoknak a javára, amelyek elindulnak az ilyen típusú reformoknak az útján. Még egy témára hadd térek ki, egy nagyon fontos témáról van szintén, ez a regionális integrációnak a tematikája. Úgy gondolom, hogy ha sikerrel akarunk eljárni a témában, akkor arra van szükség, hogy a két oldalú kapcsolatok után eljussunk most már a regionális gondolkodásmódra. A dél, déli kapcsolatok tekintetében pedig kiemelem ezeknek a fontosságát. Úgy gondolom, hogy az, akkor a, az az akadíri megállapodás jól lehet még tovább javítható, mégis jelzi azt, hogy négy ország fontosnak tartotta, hogy regionális együttműködésbe kezden, kezdjenek, még pedig erőteljes módon, jól lehet, kicsit nehezen döcögve indult el a dolog, de mégis ugyanakkor úgy gondolom, hogy ez lehetővé teszi a fontos előlepést. És a Magreb övezete is tudok utolt, ö, utalni, amely minden szempontból, gazdasági, kulturális szempontból is egy nagyon jelentős partnerségi övezetet kínál fel Európa számára. Köszönöm szépen. Most akkor a szakbizottság tagjai, Paul Murphy a gue -től. Köszönöm az előadásokat. Marokko esetében nagyon fontos, hiszen régióként is nagyon fontos, és a bizottság is kiemelte a fontosságát. És szerintem nagyon fontos, hogy eh, hogyan haladunk tovább. A nagykövet úrtól kérdezem, hogy vannak-e tanulmányok arról, hatástanulmányok, hogy milyen hatása lenne a tervevet szabadkereskedelmi megállapodásra. Tehát milyen hatása lenne ennek? Egy viszonylag védett mezőgazdaság van. Mi lenne akkor ebben a védett mezőgazdaságban? Milyen hatása lenne a megállapodásoknak, és lenne a dolgozó emberekre, az iparra? Másodszorban pedig összefügg el az emberi jogok kérdése. A nyugat-szaharai nép érintetnek számít ezekben a vitákban? Tehát bevonják Nyugat-Szaharát is a DCFTA megalapodásban, vagy kizárják? Tehát érdekelne a nagykövet és a bizottság álláspontja és Harmadsorban pedig Izrael is a térségben van. Ott is új megközelítés van, tehát elismerjük a demokráciát, az emberi jogokat, de a bizottságtól kérdezem, az izraeli kereskedelmi miniszter azt mondta, hogy a két államos megoldás teljesen elfogadhatatlan és a cisziordániai területek ott maradnak. Tehát mi lesz, mi lehet az Európai Unió válasza erre? De hiszen rosszabbodik a helyzet a palesztinok számára. Terjesztik a zsidó telepeket Kelet-Jeruzsálemben, felfüggesztették a palesztinoknak a kifizetéseket. Tehát hogyan reagál az Európai Unió erre? És a akkai megállapodásra is gondolok most. Számos alkalommal felmerült ez a kérdés, hogy a telepekről származó termékek kapnak-e címkézést, vagy nem kapnak, mert mert hát igazából csak izraeli címke van rajtuk, vagy arról, hogy a palesztin területről származnak, de az nem szerepel a telepekről származó termékeken, hogy igazából illegálisak. Az Európai Unió szeretne-e itt egy önkéntes kötelezettségvállalást kiróni? És szeretném megkérdezni, hogy milyen iránymutatókat szeretnének kidolgozni. Ennyi. Köszönöm, van-e még megjegyzés, kérdés? Mivel munkaértekezletről van szó, bárki hozzászólhat. Többen is jelentkeznek. Parancsoljon, öné a szó. Kérem, mutatkozzon be. Jó napot kívánok, az Európai Bizottságtól érkeztem, a kutatási főigazgatóság részéről. A nagykövet úrhoz szeretnék egy kérdést intézni. Hogyan lehet az öbölmenti országok, mint például Katar vagy Szaúd-Arábia befolyását növelni a szabadkereskedelmi megállapodásokban? Köszönöm. Rendben. Igen, parancsoljon. Kérem mutatkozzon be. Merci beaucoup pour l'invitation. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Fizikus vagyok, és informatikus vagyok, európai állampolgár. Nagy érdeklődéssel figyeltem a helyzetek felá, felvázolását és a helyzetek alakulását a, arab forradalom országaiban. Lenne egy kérdésem, hogyan tudják azt Elnök csak kettő kérdést tesz fel, ugye nem többet. Válasz, csak kettő kérdést teszek fel valóban, elnök úr, íme az első. Hogyan lehetnek biztosak abban, hogy a kifizetett pénzek azok valóban célba érnek akkor, amikor az interregionális csereforgalmat hivatottak segíteni, és nem használják fel más célokra, mert hogy ezen országokban hát politikailag nem túlságosan tiszta a helyzet, sőt gazdaságilag sem, és az emberi jogokat nem érvényesítik, és hát e tekintetben korábban aztán végképp nem létezett semmi. A második kérdésem pedig, mi történik azzal a személlyel, aki aki eljön az unió területére, az országainkba, és aki nem ismert azokat a szociális és egyéb összefüggéseket, amelyekről itt most szó esik. Tehát hogyan fogják előséget tenni a szabad interrogális együttműködést? Köszönöm szépen, így az elnök. Pierre, tessék. Én lenne egy kérdésem tisztelt nagykövet úrhoz, a néppárt nevében szólok hozzá. Úgy vélem, hogy valóban figyelembe kell venni, hogy mi történik az afrikai kontinensben. Nos, Marokkó az egyetlen egy olyan ország, amelyen jelenleg most itt tárgyalunk egy ilyenfajta megállapodás, amely kitér a közbeszerzésekre, infrastruktúrák és így tovább. Tehát ez az egyetlen érintett ország, amelyen ennyire előre szaladnak a tárgyalások olyan érvek alapján, amelyek más országok esetében is állnak. Marokkó nem most, hanem már jóval ezelőtt éve elindult egy olyan pályán, a nemzetközi szinten, amely amely oda vezetett, hogy a liberalizációs megállapodásra jutottunk a mezőgazdasági termékek esetében. És Marokkónak a jelenléte egy nagyon jelentős az akta esetében is, a hamisítás elleni fellépés esetében. Tehát Marokkó az egyetlen ország, amelyet ilyen fejlett országnak minősítettünk, és úgy tudom, hogy aláírásra küldte a megállapodás, és aztán egy további folyamat is elindult. Tehát ezek kérem majd mondja el, hogy mindenek milyen jelene és jövője van, milyen következménye van, mármint az akta a habisítás elleni megállapodásra gondolók. Szóval mindezeket most elmondottam, és hát azt is láttuk, hogy a mezőgazdaságnak milyen helye van, azt is tudjuk, hogy a mezőgazdaságnak nagyon jelentős a helye a GDP alakulásában Marokkóban, és hát a szolgáltatásoknak az övezete ugyanakkor, vagy ágazata inkább, inkább behatárol. Tehát hogyan készülnek az új megállapodás megoldásra, és kérdezem, hogy további struktúrális reformokat készítenek elő, vagy hajtanak el végre, azért, hogy eljuthassanak a megállapodás megkötéséhez. Ez lett volna az egyik kérdésem, a másik pedig egy általánosabb kérdés, az összes többi nagykövet úrhoz szól. Hol tartanak a felkészülésükben a tárgyalásokra. Köszönöm szépen. Krisztiana Muscardini. Nagyon röviden. Brevissima, president. Persze, elnök úr, nagyon rövid leszek. Szóval nagykövet úrnak szeretném intézni a kérdésemet, hogy tekinti, hogy látja az a megállapodás, amelyet megkötni kívánunk nagyon hamarosan, pozitív hatású lesz-e, vagy negatív hatású lesz e a zöld Marokkóra. Mert hogy ez egy olyan terület, amely véleményünk szerint kiváló példát adhat majd más közösségek számára a hátrányos régiók esetében. Köszönöm, akkor az előadóknak szeretném megadni a szót, de úgy tudom, hogy Jordánia és Tunézia nagykövete is itt van körünkben. Nem tudom, hogy szeretnének-e hozzászólni. Jordániával kezdenénk parancsoljon. Üdvözöljük! Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyra értékelem ezt a vitát, ezt az élénk vitát itt a munkaértekezlet során, ami nagyon tartalmas és nagyon releváns a világ, a mi régiónkban kialakult események tekintetében. Először is emlékeztetnék arra, hogy a munkaértekezlet résztvevői számára szeretném ezt kiemelni, hogy Jordánia olyan ország, amely az EU-val már egy előrehaladott te státuszban van, ugyanis tárgyalásokat for, folytatunk egy cselekvési tervről, és ebben Jordánia kikötötte, hogy az EU partnereivel együtt működik, és nagyon ígéretes, hogyan is mondjam, nagyon bátorító politikai reformprogramot folytat le a gazdasági reformokon túl. Az európai választ követően, amelyet az arab tavaszra adtak, illetve a két közlemény után az egyik egyébként a szabadkereskedelmi megállapodással foglalkozik, és a négy arab országot említi, amelyek azok az országok, amelyek célzottjai ennek az elmélyült és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásnak, illetve egy másik válasz is volt, ami a mobilitási partnerségre vonatkozik. Hogyha elméletileg nézzük, nagyon vonzó dologról van szó, ami nagyon tartalmas, és nagyon nagy a szükség rá, főként azon négy országban, amelyet megemlítettek. A gazdasági kihatás szempontjából, a várható gazdasági kihatás szempontjából a szabadkereskedelmi megállapodások esetében. A valóságban pedig és ez a gyakorlati alkalmazásokra is vonatkozik, és most műszaki emberként fogok szólni, közgazdász vagyok ugyanis. Kérem nagyon röviden, mondja az elnök úr, csatlakoztam a külügyi szolgálathoz, közgazdaságtannal foglalkoztam, nagyon kifinomult folyamatról van szó a szabadkereskedelmi megállapodás esetében a négy ország és az EU között. Tehát hogy rövidre fogjam, és minimalizáljuk a folyamat kifinomultságának hatását a négy arab országnak arra van szüksége, hogy tovább egyszerűsítsék a különböző elemeket, amelyek lehetővé teszik a dél-mediterrán országok számára, hogy sokkal hatékonyabb, eredményesebb kereskedelmi partnerei legyenek az EU-nak. Hogyha a kereskedelem történetét megnézik a déli partnerek és az EU között a társulási megállapodás megkötése után, azt látjuk, hogy az Európából ezen országokba irányuló kereskedelem mennyisége megháromszorozódott. Szemben az EU-ba irányuló kereskedelemmel. Tehát az egyik fő kérdés, amelyel foglalkoznunk kell, ez a pán-euromed származási szabályokra vonatkozik, eredet meghatározásokra. Ez egy nagyon bonyolult rendszer, ez amelynek legtöbb dél-mediterrán ország nem tud megfelelni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig a tunéziai nagykövet következik. Parancsoljon, kérem, nagyon röviden szóljon. Nagyon szépen köszönöm. Nagykövet úr sajnos nem lehet jelen, úgyhogy én a megbízatjaként lépek most föl, nagyon röviden szólnék hozzá, rendkívül sok izgalmas mozzanatot emeltek ki a hozzászólók, és hagy köszönjem meg az Európai Parlamentnek és az INTA szakbizottságának az hogy lehetőséget adott arra, hogy ezt az eszmecserét folytassuk, és ennek keretében beszéljünk a DCFTA-ről, tehát az elmélyült és átfogó kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodásról. Na most eh, ez az eszköz egy olyan eszköz, eh, amelyet felkínál az Európai Unió az országaink számára. Ebben sok pozitív momentum lelhető fel, de vannak talán negatívabbak is, kiki nyilvánvalóan eh, ezt a javaslatot annak függvényében látja, hogy mennyire felkészült a folyamatra. Ezzel együtt az Európai Uniós kapcsolatunknak a keretében mi valamennyien azt hiszem, hogy készen vagyunk arra, hogy tovább lépjünk, hogy elmélyítsük, kiteljesítsük az együttműködésünket az Európai Unióval. Tehát ez egyértelműen ebbe az irányba mutat. Ugyanakkor egy sor érv merült fel a DCFT ellen és mellett. Azt mondanám, hogy minden egyes országunknak megvan a sajátossága, és ez egy tulajdonképpen válasz, egy egységes válasz, ez az eszköz az arab forradalmakra, az arab tavaszokra, de hát minden egyik országnak más volt ez a folyamat, ez a forradalma, Egyiptom, mély, Tunézia és így tovább, tehát minden egyes esetben speciális eljárásra van szükség. Azt látjuk ugyanakkor Tunézia esetében, hogy ez a megállapodás, és még akkor is, hogy a Leno professzor ezzel nem teljesen ért egyet, és azt mondja, hogy valószínűleg inkább egy feljavított közös, egy feljavított szabadkereskedelmi megállapodás, és nem egy közös gazdasági térség kiállításához vezető folyamat. Szóval akárhol is tartunk, úgy gondoljuk, hogy a déli országoknak a közeledése az Európai Unióhoz egy kívánatos folyamat. Az egyetlen észrevétel ugyanakkor az a részemről, hogy Tunéziában az átmenetet éljük meg. Éppen ezért nagyon kitett a gazdaságunk, és az utóbbi két évben a GDP termelésünk eléggé visszaesett, úgyhogy nem állunk készen arra, hogy most elkezdjünk egy olyan tárgyalás sorozatot, amelynek költsége van, ahogy tisztelt marokkai nagykövet megfogalmazta, valóban fel kell mérnünk ennek a megállapodásnak a hatásait, és inkluzív módon kell, hogy fellépjünk, ki kell kérnünk a civil társadalomnak a véleményét, az összes érintettét, összes szereplőnek az álláspontját. A kormány önmagában nem határozhat, nem dönthet egy ilyen horderejű kérdésben. Mérható hatásai lehetnek egy ilyen megállapodásnak, éppen ezért át kell látnunk minden szempontból a következményeit, ezért alakult ki a párbeszéd rendszeres keretekben, ben az Európai Unióval, Belszere úr múlt héten is Tunéziában járt, tehát ennek keretében alapozzuk meg a folyamatokat elmített módon. Úgy gondolom, hogy kedveznünk kell a párbeszédnek, és ennek a hatására kell, hogy a leginkább átlássuk a folyamatokat, Nyilvánvalóan egy nagyon komoly tárgyalásmenetről lesz majd szó, és készek vagyunk erre a tárgyalásra azért, hogy már eljussunk a megállapodáshoz, vagy kialakul, hogy milyen jogi kerete lesz mindennek, hogy fogják azt nevezni agreementnek vagy másnak. Szóval elindult a folyamat, talán mi késésben vagyunk, talán jobban is késésben vagyunk, mint mások, de készek leszünk akkor, amikor eldördül a indulási pisztoly. Köszönöm. Akkor visszatérünk a felszólalóinkhoz. És Lannon professzorral kezdjük. Köszönöm szépen. Egészen röviden. Tehát először is a komplexitás tekintetében a bizottságnál. Tehát nagyon sok táblázat van, és itt egy dolgot szeretnék megmutatni. Tehát vannak differenciák az Euromed társulással is. Tehát Algériával is kötöttünk ilyet, és igazából Marokkó és Tunézia esetében is egy új mobilitási partnerségről tárgyalunk. Hogyha ezt összehasonlítjuk az Ukrajnával kötött megalapodással, akkor látjuk a világos különbségeket a keretben. Az új társulási megalapodás új tárgyalásokat jelent, új ratifikációt jelent, és mi nagyon érdekeltek lennénk új politikai hatalmakkal folytatott tárgyalásokban. Tehát ez egy hosszú távú dolog. Testmértékben egyetértek azzal, ami most elfogadásra került, tehát, hogy új FT a területeket szabunk meg, és akkor ott pedig eh, különbséget kell tennünk. Ez nagyon lényeges szerintem. A differenciáltság nagyon fontos, szükséges, azonban eh, ne jelentsen diszkriminációt. Tehát ez mindenképpen egy kockázat, hiszen lépésről lépésre fejlesztjük ki az európai szomszédsági politikát. És Tunézia esetében pedig egy hagyományos szabadkereskedelmi megalapodást tervezünk. De nem tudjuk pontosan. És hogy több lesz, kevesebb lesz, kérdések maradnak. Köszönöm. Nagykövet úr. Marokkói nagykövet úr, Menaur úr. Köszönöm. Oui, Nagyon sok kérdést kapott. Hát valóban megpróbálok re- Reményem szerint valamennyi kérdésre válaszolni, talán nem felejtem el egyikre se a válaszadást. Szóval a Murphy úr kérdésével kapcsolatosan a mezőgazdaság területén az megállapodásunk ugye, egyéves kereten belül hatályosul, és pozitív, illetve negatív értékelésre van szükség. Úgy gondolom, hogy a piacokhoz való hozzáférés a mezőgazdasági marokkói termékek esetében javult, az európai piacokon, tehát javult a hozzáférés a termékeink számára, de talán a nem tarifális jellegű akadályoknak a kérdését kellene még felmérni, mert hogy ezek léteznek még részben, és ezek nehezé teszik a marokkói agrártermékeknek a bejutását az európai piacokra. Ami pedig a, a európai kivételet illeti, különböző kedvezményeket kapott az Európai Unió a barokkai piacokhoz való hozzáférésben, Persze létezik egy kivételi úgynevezett negatív lista a stratégiai termékek esetében, mert hogy ezeknek a termékeknek az importja Marokkóban rendkívül negatív társadalmi hatással bírna. Ami pedig az agrár folyamatnak a beépítését illeti a DCFT-ben, még nem ö, tartunk ott, hogy prioritásos területnek nevezzük meg az agrártermékek körét, mert hogy Marokkó ban a szociális hatása a mezőgazdasági tevékenységnek hatalmas. 6 millió gazda él a mezőgazdasági tevékenységéből, kis gazdaságokra gondoljanak, tehát ők mindenképpen támogatásra szorulnak, és meg is kapnak támogatásokat és védelmet tekintetben. Tehát az agrártermékeknek a köre, az agrár iparág majd perspektív megnyitható lesz valószínűleg, de egyelőre még nem tartunk itt, és inkább három ágazatot emelünk ki prioritásosként. Ami pedig az emberi jogokat illeti, nagyon őszintén megmondom, ha van ország az európai szomszédsági körben, és még a kelet-európai övezetet is vonom ide, amelyben, amelyel oly mértékben sok együttműködési akció alakult ki az Unióval, és amely országban oly nagy számban lenni, vannak jelen a civil és emberi jogi védelmi szervezetek, akkor hát ha van egy ilyen ország, az nem más, mint Marokkó körülbelül tíz év óta rendszeresen leülünk az európai, az Európa tanácsal, az Európa tanácsal az emberi jogok kérdések körül, rengeteg területen dolgozunk együtt, és egy sor egyezményt átemeltünk, és egyéb egyezmények tekintetében Marokkó nyitott a tekintetben, hogy implementálja őket, és az alkotmányunkba is bele fog, benne foglaljuk őket. Genfel is rendszeresen leülünk az emberi jogi bizottsággal, az ENSZ-szel is természetesen a e kérdésekben konzultálunk, és mint ahogy mondottam a korábbiakban is, egy olyan eljárást érvényesítünk, amely bevonja a lehető legnagyobb számban az a szereplőket a civil társadalomból, az ONG-nek a körékből, és így tovább. Nem azt mondom, hogy a paradicsom Marokkóban van, nem számos területen még tovább tudjuk fejleszteni és javítani a dolgokat, de nyitottak vagyunk, és nem, semmiféle gátlásunk, komplexusunk nincsen a tekintetben, hogy ezekről a kérdésekről beszéljük, akár Marokkóban, akár pedig az Európai Uniónak a szereplőivel, akár ombudsmanokkal legyen szó bármelyik Skandináv országról, Svédországról, és itt tovább. Tehát egy sor dolgot meg megvalósíthatunk, megvalósíthatunk többek között az ombudsmaneket. Persze, ugye azt mondja, egy sor ö, dologban, ö, ugye nem vagyunk érintettek. Én azt mondanám, hogy a szarauig jelen vannak a folyamatban, a régióknak az élén, parlamenti képviselőknek a formájában, kamaráknak elnökeként, és akik részt vesznek, tehát az arraúi, a, a, a szubszaharai övezetnek a, a, az emberei részt vennek a fejlesztési folyamatokban mindegyikben és úgy tekintjük őket, mint bármely más regionális szereplőt Marokkóban, és megerősítést nyert különben a pozíciójuk az új alkotmányunkkal. Az önállósági terv, a regionalizációs terv és folyamat szintén megfogalmazódott a marokkói alkotmányban, hogy most eleget teszünk a nemzetközi jognak vagy sem. Nos, e tekintetben a jogi szakvéleményekre tudok hivatkozni. Az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a tanács alkotott ilyen véleményeket, ezekre tudok, mint hivatalos véleményekre hivatkozni, és amelyek azt nyilatkozzák, azt rögzítik, hogy a marokkói jog összhangban van a nemzetközi joggal, ami pedig a többi szereplőjét illeti a dél-déli kapcsolatrendszernek, azt mondanám, hogy akkor, amikor átalakulásról beszélünk a déli országok kapcsán, akkor a turbulencia tulajdonképpen ugye nem csak az arab tavaszt érinti. Azt hiszem vissza kell még nyúlnunk mélyebbre, régebbre a történelemben. Akkor, amikor a szovjet tömb összeomlott, akkor a jaltai megállapodás a romjaiban hevert. És nyilvánvaló, hogy a hatások ö, hatalmasak, és nem csak egy-egy országra vonatkoznak, hanem számos országra, és ezt látjuk a mediterrán növezetben is, hogy számos szereplő jelent meg, nem csak az Európai Unió, amely szereplő persze rendkívül jelentős, de ott van az Egyesült Államok, Oroszország, Törökország, és a különböző egyéb alapok is, a golf, tehát az öbölmenti országok is, és hogyha ez így van, akkor annál jobb üdvözöljük a a versenyt, és reméljük, hogy ez a verseny kiegyensúlyozott is lesz ugyanakkor. Ami pedig a gazdasági és szociális reformokat illeti, talán más országokra is gondoltak, de a magunk részéről azt tudjuk elmondani, hogy már a 2000-es év óta elindítottunk egy sor reformot Marokkóban, amelyeket támogatja máskülönben az Európai Unió. Valamennyi reformot támogatja az Unió. Ezek mire vonatkoznak? A szociális hatásokra, a társadalmi kihatásokra. 70%-a máskülönben az uniós támogatásoknak, amelyben részesül Marokkó, tehát 70% a támogatásnak az uniónak az, a társadalmi, tehát az egészségügyet, az oktatást, az emberi erőfejlesztési, emberi források erőfejlesztését hivatott támogatni, tehát a jóléti szolgáltatásokat. Azaz olyan, olyan biztonsági hálózatot alakítunk ki, amely lehetővé teszi azt, hogy a populációnak egy jelentős részét ne hagyjuk az út szélén struktúrális reformokkal kapcsolatosan, vajon ö, ö, az új típusú ö, terv megállapodás a zöld barokot is támogatja-e? Nos, a válaszom az, hogy egyrészt a kis gazdálkodásokat, mazogazdasági tevékenységre gondolunk, támogatjuk, amely persze azt igényli, ami persze azt igényli, hogy mi még további támogatást is biztosítsunk, éppen ezért a zöld marokkó terv és általában véve az agrár ágazat még nincs benne, egyelőre legalább nincs benne a DC FTA-ben, legalábbis egyelőre. Köszönöm szépen! Uh, a bizottság egy-két kérdést kapott, akkor most megválaszolja. Igen, alapvetően Murphy úr kérdésére szeretnék válaszolni. A DCFT a kihatása, amiről tárgyalunk. Soha nem uh, tervezünk, tárgyalunk DCFTA-ról hatástanulmány nélkül, és pedig eh, független tanulmány nélkül. Marokkó, Tunézia esetében ugyanez van. És eh, az első köztes jelentés, amely május 29-én eh, került publikálásra Marokkó és Tunézia esetében, megvan, és a civil társadalom is véleményezi ezt a jelentést. Tehát mindenképpen van hatástanulmány. Rákérdezett a kis termelőkre gyakorolt kihatásra, a iparra történő kihatásra. A DCFT esetében mind a két terület profit állna, Nagyon aszimmetrikus liberalizáció eddig. Tehát nem kell jobban megnyitni a marokkói piacot. Itt inkább azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk ezeket a lehetőséget jobban kihasználni a kereskedelem számára. Ez, ez véleményem szerint a marokkói exportokra lenne üdvös hatással. De mindenképpen válaszolni szerettem volna erre. Ami a területi hatályt illeti, a DCFTA-nak jegyzőkönyv lenne a jogi formája, amit a megalapodáshoz csatolunk, a jelenlegi eljárás alatt, tehát az Európai Parlamentnek is van ehhez hozzászólása. Tehát ugyanaz lesz a területi hatája, mint a társulási megalapodásnak. Nyugat-Szahara nem szerepel a mezőgazdasági termékek tekintetében, ami az izraeli telepekről származó termékekre van az, hogy nem akarok itt politikai kijelentéseket tenni, de konkrét kérdést tett fel. Nem állnak preferencia alatt a telepekről származó termékek. Ez azt jelenti, hogy elfogadhatatlan, hogy ezeket a termékeket az Európai Unióban úgy viszik piacra, hogy megtévesszék a fogyasztót. Tehát az Európai Unió címkézési politikája szerint kell ezeket a termékeket forgalmazni. Tehát eh, nem alkalmaznak itt megtévesztő címkézést, de a bizottság pillanatnyilag iránymutató kidolgozásán dolgozik, hogy egységesítsék itt a jelölést a tagállamokban. Köszönöm szépen a résztvevőknek, köszönöm a hozzászólásokat, hozzájárulásokat. Nagyon fontos vita volt ez, és úgy gondolom, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy milyen különböző kérdések merülnek fel, milyen különböző országok vannak a régióban, illetve a szakbizottság monitoring hatáskörét is megerősíti, oly módon, hogy az Európai Parlament a kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban ellenőrző hatáskörrel rendelkezik. Természetesen nagyon tisztában vagyunk azzal, hogy milyen hatásköreink vannak, és szeretnénk élni ezekkel. Az előadóinknak szeretnék köszönetet mondani, hogy időt fordítottak ránk, és eljöttek ide az Európai Parlamentbe, vitát folytattak velünk. Az utolsó megjegyzésem az, hogy szeretném emlékeztetni meghívott vendégeinket, hogy a protokollunk megköveteli, hogy a vendégek rendelkezzenek látogatói belépővel, őket el kell kísérnie az Európai Parlament személyzete a kiárathoz, úgyhogy kérem, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Itt a terem előtt fogunk találkozni, és valaki el fogja önöket kísérni a kiárathoz. Nagyon köszönöm.